Uh, Kedves kollégák! Egy kis uh, késéssel kezdjük a negyedik napi rendi ponttal. Ez pedig azt jelenti, hogy Péter Szannevi vele szeretnénk tárgyalni, aki különleges megbízott. Ezen kívül Pierre Morel úrral szeretnénk tárgyalni, aki a Genfi megbeszélésről tájékoztat minket, és a kaukázusi azaz a grúz problémáról. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem mindkét vendégünket, Szemnevi és Morel urakat. Szemnevi úrral kezdjük, és utána Morel úr beszámolójával folytatjuk. És utána pedig természetesen vitát tartunk. Tehát öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy itt lehetek negyedik alkalommal ezen bizottság előtt. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetnék a grúz-orosz augusztusban kitört háborúra, amely a Dél-Kaukázusra rányomta bélyegét, és előadásomra is rányomja. Elégedett vagyok, hogy kijelenthetem, hogy az Európai Unió most eh, igazi béketeremtő szerepet vállalt, és sikeres szerepet vállalt. Ennek a stratégia jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni az Európai Unió számára hiszen a keleti partnerség fényében az Európai Unió elkötelezettsége így világosabbá vált. Azonban még néhány kérdés fennmaradt ami a jövőt illeti. Tehát több bizalomépítő intézkedést kell tennünk, és ezen kívül úgy gondoljuk, hogy Oroszországgal szemben is egy kicsit keményebbnek kellene lennünk, de hogyan? Tehát ezek a kérdések mind felmerülnek. Akkor, amikor a jövőbeni politikánkról esik szó, főleg abban, az, abban a térségben. A háború kihatásai még eh, fel kell mérni. Azonban eh, Grúzia bemutatta, hogy mennyire sebezhetőek a dél-kaukázus országai. Örmény ország eh, is eléggé sokat szenvedett, főleg energia, illetve gazdasági javak tekintetében, hiszen a Dél-Kaukázusban számos tranzit út található, legyen ez energia tranzit vagy árutranzit. Az azerbajdzsáni és örmény mérnökök egy szimbolikus akcióval segítettek Grúziának, hogy a Tbilisi környéki hidat helyreállítsák. Azonban emlékezünk arra, hogy Örményország és Azerbajdzsán között is ott van a Karabach válság, és gondoljunk a török-örmény konfliktusra, amely még mindig jelen van. Tehát az Európai Uniónak van elég dolga a Dél-Kaukázusban. A legfontosabb az, hogy a régióban megnyíljanak ismét a határok, az utak, és stabilitás keletkezzen a szomszédságunkban. A dél-kaukázusi drámai esetek bemutatták, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára ez a térség. Ami a három ország belső ügyeit illeti, a jogállamiságot, az emberi jogok helyzetét, ezek a dolgok mind a három országban problematikusak. Mind a az érintett országokban tárgyaltam a kormányokkal, hogy erősítsék a demokratikus intézményeket, tárgyaltam az ellenzékkel, hogy mi a véleményük a helyzetről, milyen például a média helyzete, mit kellene az alkotmányban megváltoztatni. Tavaly ezek voltak a fő témáink, hiszen a Dél-Kaukázusban mindenhol választások voltak, és az Európai Parlament pedig nagyon fontos szerepet játszott a választások megfigyelésében. A nemzetközi megfigyelők is azt mondták, hogy ha bár valami haladást sikerült elérni, azonban mégiscsak elég sok javítani való marad a demokrácia tekintetében ezekben az országokban. És itt azt is láthattuk, hogy elég sok esélyt is sikerült elszalasztanunk. Mind a három országban eh, demokrácia deficit található. Kezdjük Örményországgal. 2008 márciusában eh, feszültségek alakultak ki a választások után, és ellenzéki politikusokat be is börtönöztek. Ez iskola példája a nem demokratikus kormányzásnak. És Örményországban ez a leglényegesebb aggasztó eset. Szorgalmaztam, hogy tartsanak vizsgálatot az ügyben, követeltem, hogy bocsássák szabadon a fogvatartott politikusokat, és felkértem a érintett hatóságokat, hogy az Európa Tanács idevágó határozatát eh, tartsák be. Az örmény kormányzat eh, kifejlesztette egy ilyen ambiciózus programot is, eh, amely reformokat tartalmaz. A reformok alatt főleg a közigazgatás reformját kell értenünk, mint például a vám és az adó adminisztráció kérdése. Az Európai Unió hajlandó magasrangú szakértőket delegálni Örményországba ebből a célból. Örményországnak nagyon nehéz volt a helyzete augusztusban, hiszen semlegesnek kellett maradnia. A konfliktus első napjaiban az örmény hatóságok humanitárius segítségét nyújtottak grúzoknak, akik Örményországba menekültek. A grúz-orosz konfliktus egyik eredménye az volt, hogy a török örmény kapcsolatok pozitív fordulatot vettek és egy jereváni futballmérkőzés is ezt tanúsítja. Törökország és Örményország vett részt ezen a futballmérkőzésen, és mindkét elnök jelen volt. Pillanatnyilag Törökországban az örmény népírtás is ismét aktuális témává vált. Azerbajdzsánban az azeri hatóságok is annak adtak hangot, hogy szeretnék bővíteni Európai Unióhoz fűződő kapcsolataikat a grúzválság következtében. Azerbajdzsán főleg a Kaspi tengeren áthaladó energia szállítás tekintetében fontos. Ide tartozik Törökország és Türkmenisztán is. A Kaukázuson túli energia szállítás lehetősége, a Nabucco vezetékkel prioritást kapott az utóbbi időben. A grúz konfliktus esetén azt is láttuk, hogy Azerbajdzsán Grúziának földgázt szállított. Az azerbajdzsáni választásokat bolykottálta. Az ellenzék és azt mondhatjuk a választásokról, hogy rendesen megrendezték, de igazából nem felel meg a demokratikus pluralizmus normáinak. December 18-án az elnökség, tehát annak a lehetőségét is meggondolt a parlament, hogy kettőnél több hivatali ideje legyen az elnöknek. Azonban erre nem került sor. Ami a médiát és az emberi jogokat illeti, az evagyamban eléggé vegyes a kép. Bizonyos haladás sikerült elérni az emberi jogok tekintetében, az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteinek köszönhetően néhány bebörtönzött újságírót szabadon engedtek, ezen kívül fény derült néhány hadseregen belüli erőszakos cselekményre. Ezen kívül azt is láthatjuk, hogy a külföldi tulajdonban lévő rádió és televízió állomások engedélyét nem hosszabbítják meg az idén, ez pedig egy eléggé nagy csapás a média pluralizmusra. Ami pedig hegyi Karabach helyzetét illeti, a Grúszávró után nem láttunk túl sok pozitív fejleményt. November másodikán volt egy nyilatkozat Moszkvában, és a madridi elveket hangsúlyozták, és pedig mindkét fél részéről. Egyidejűleg a kép nagyon ellentmondásos. Az azerbajdzsániak úgy tűnik, hogy nem igazán fogják alkalmazni az említett madridi elveket. Hegyi Karabach tekintetében az örmény vezetőség is elég gyakran megsérti a tűzszüneti megállapodást. Végezetül Grúziára térek át. A belpolitikai, biztonságpolitikai helyzet stabil, azonban azt mondanám, hogy eléggé törékeny. A gazdasági válság komolyan érinti Grúziát, hiszen összekapcsolódik a világválság az augusztusi konfliktussal. Itt főleg szociális gazdasági kérdésekről és kevésbé területi kérdésekről van szó, azonban a helyzet változhat, amennyiben rosszabbodik a helyzet, éppen ezért figyelemmel kell kísérnünk az eseményeket. Grúziában néhány választás volt, elnökválasztás volt, regionális választás Nagyarában, és parlamenti választások is voltak nem volt konszenzus a választások előtt a játékszabályok tekintetében. Nagyon erősen polarizált a grúziai politikai környezet. Ami Déloszétiára és Abháziára vonatkozik, erről Morell úr fog részletesebben beszámolni, én annyit mondanék, hogy az Európai Unió megfigyelő missziója nagyon fontos stabilizátor szerepet játszik. Még akkor is, hogyha nem engedik be a szakadár tartományokba. Emiatt természetesen a misszió nem tudja feladatát teljes mértékben teljesíteni. Annak érdekében, hogy stabilitás jöjjön létre, még nagyon sokat kell fáradoznunk. És Morel úr pedig részletesebben beszámol erről, hogy milyen eredménye lehet az erősebb nemzetközi jelenlétnek, amikor az Európai Unió két-három új missziót tervez. De igazából eddig csak az ENSZ-nek van 2009-en túlmenő mandátuma. a tárgyalóinkkal azt szorgalmazzuk, hogy Grúziában egy parlamenti bizottság segítségével értékeljük ki az augusztusi lehetőségeket. Természetesen ez összefügg az Európai Parlament állásfoglalásával is, és az Európai Unió is indított egy saját vizsgálatot. Ez egy független vizsgálat volt, tehát a bizottság vizsgálatától független, és ez 2009 nyarán várhatjuk az eredményeket. A szakadár területeken is még augusztus előtt számos közös érdeket sikerült beazonosítani, hogy európai, tehát nagyobb európai hatás érvényesüljön ezeken a területeken. Ez természetesen európai részről Grúzia területi integritásának elismerését is jelenti. De azt látjuk, hogy az elfoglalt területeken, a megszállt területeken pillanatnyilag nem érvényes a grúz törvényhozás. Végezetül pedig elmondanám, hogy a grúziai háború megmutatta, hogy a Kaukázusban meglévő problémák közvetlenül érintik az Európai Uniót, és nem lehet a konfliktusokat egymástól elszigetelten megoldani. Természetesen a másik két regionális partnerünk, Törökország és Oroszország a régióban. Attól függetlenül, hogy mennyire problematikus volt Oroszország szerepe augusztusban, átfogó megoldást kell keresnünk, a fekete-tengeri szinergia hatások segítségével. Az elkövetkező hónapokban több regionális, keleti, illetve energiaügyi megbeszélést fogunk tartani. Ezen kívül Oroszországgal is folytatjuk természetesen szerződéses tárgyalásainkat, és Törökországgal is. Az Európai Unió Törökország eh, új kezdeményezéséről is tárgyal, amely a Dél-Kaukázus tekintetében egy regionális platform együttműködést tartalmaz. Úgy gondolom, hogyha legközelebb itt leszek, akkor ezeknek a dolgoknak a sikeréléről is beszámolhatok. mert köszönöm. Köszönöm szépen Szenebi úrnak hogy ilyen átfogó képet nyújtott nekünk, most pedig átadom a szót Pierre Morelnek, aki részletekbe megy Grúziával kapcsolatban. President. Euh, Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy euh, itt a bizottság előtt euh, beszélhetek ma, úgyis, mint a grúz válság képviseletében. Közép-Ázsiában egyébként más missziójunk is vannak, de most a grúz helyzetre próbálunk koncentrálni, hiszen ez egy adhok helyzet volt, amelyre sürgősen kellett reagálni, és fontos volt az, hogy különleges módon mobilizáljuk az erőinket a legutóbbi hónapokban, sőt, még a jövőre nézve is. Együtt dolgoztunk az előttem felszólaló úrral is. Jó magam, Közép-Ázsiával foglalkozom, de az Európai Unió megfigyelő missziója keretében is együtt dolgoztunk, természetesen az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal karöltve. Általános értelemben már néhány szót hallhattunk a grúz válságról, de hadd fűzzem hozzá hogy ez valóban egy adhok helyzet volt, amelynek az volt a célja, hogy az Európai Unió mobilitást, mobilizálja magát, és az Európai Unió még sohasem tette ezt meg olyan módon, ahogyan ez most megtörtént. Egyrészt az értékelés miatt, másrészt pedig azért, mert a Genfi tárgyalásokra összpontosítunk most. Általános értelemben az értékelést azzal kezdeném, hogy röviden emlékeztetek arra, hogy már ez egy régi keletű konfliktus két évszázada Grúzia az orosz fennhatóság, majd a szovjet fennhatóság alatt élt, de ne felejtsük el azt sem, hogy egy időben önálló is volt, és akkor megtalálta saját identitását úgy, mint, úgy is, mint az egyik első keresztény állam, Örményországos hasonlóan, és 1921-ben a függetlensége megint megszűnt. Tehát itt volt egyfajta olyan identitás, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. Láthatjuk azt is, hogy a sztálini uh, hozzáállás uh, milyen hatásokat uh, okozott. Beria Abháziában milyen vérengzéseket folytatott le, annak ellenére, hogy ő maga is grúz volt. Tehát igazából ezekre a dolgokra, ezekre a történelmi háttérben gyökerező kérdésekre oda kell figyelni, ugyanis itt nagyon kemény adatok vannak. Bizony a grúz válság volt az egyik kirobbantója a Szovjetunió szétesésének is, Garca Kurdia az első elnök, aki korábban nagyon nacionalista volt, 20, 20 ezer halálos áldozatot követelő háborút indított be. Ezek tehát megint csak olyan történelmi háttér ismeretek, amelyek megértetik velünk azt, hogy milyen történelmi háttérkérdésekkel is kell az Európai Uniónak megküzdenie. Két mechanizmust tettünk lehetővé Egyrészt a polgárháborús helyzetet követő, nyomon követő bizottságot, valamint Dél-Osszétiában az 1991-es Szocsi békével kapcsolatban, ahol az EBSZ e is részt vett a tárgyalásokban, az ENSZ és a 94-es moszkvai megegyezés, egyezmény mind-mind ide vonatkozó kérdések. Ez egy nagyon óvatosan kezelendő rendszer volt, és nagyon világos volt az is, hogy ahogyan előre haladtak a tárgyalások az elmúlt évtizedekben, úgy valósultak meg a célkitűzések a terepen is. Ahogyan Peter Szenebi is emlékeztetett rá, a nyári események Tárgyavini asszony tevékenységének köszönhetően is ezt az igen ellentmondásos helyzetet erősítették. Az Európai Unió és intézményei, valamint az Európai Parlament a következőket mondta ki. Ez az első olyan nemzetközi válság, amelyre konkrétan az Európai Unió adott választ. Itt nem az Európai Unió kívánta ezt a szerepet betölteni, hanem egész egyszerűen valakinek a hely, kezébe kellett vennie az eseményeket, és most öt hónappal később hadd vonjam meg a következtetéseket. Hogyan is lehe, volt-e mindez lehetséges? Mik voltak azok az indítókok, amelyekre visszavezethetjük? Az Európai Unió reaktivitását, reakciókészségét emelném ki, és a francia elnökséget, amely alapvető szerepet töltött be az események kezelésében. Augusztus 8 és 12 között nagyon intenzív tárgyalásokkal folytak. Úgy tűnt akkor, hogy az EBS e nem képes közbelépni, és a választási kampány, valamint más indokoknál fogva nagyon nehéz helyzet alakult ki, Grúzia és az ahhoz igen közel álló Egyesült Államok miatt, tehát a helyzet nagyon nehéz volt a terepen, és az Egyesült Államoknak a fent említett okok miatt nagyon nehézére esett volna beavatkozni. És ekkor az Európai Unió lépett közbe, Sárközi elnök úr és a francia elnökség az első napokban rögtön nyomást gyakorolt, és a szeptember 8-ai kiegészítő egyezményt is végrehajtatta, amelyben Bározó úr, valamint az Európai Unió tanácsának főtitkára Szolána úr is részt vett ebben a munkában. Egy megfigyelő missziót indítottak be október 8-án, és október 10-én megindultak a tárgyalások Genfben, ekkor visszavonták az oroszok csapataikat is, és október 15-én, illetve október 10 október 22-én donátor konferenciát szerveztünk itt Brüsszelben. Tehát láthatjuk azt, hogy a reakciókészségünk igen gyorsan alakult ki. Azután nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió mindenféle eszközt mobilizálni tudott, egy hónapon belül Tbilisiben és más városokban is 22 ország részvételével irodákat nyitottunk. Úgy gondolom, hogy ez egy figyelemreméltó munka volt, és a tanács titkárságának, a tagállamoknak a munkájait maximálisan értékelhető, hiszen rendkívül nehéz helyzetben, fegyverek nélkül, nehéz terepen, és világos az is, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint végezték el ezt a munkát. Peter Szenebivel együtt megpróbáltuk értékelni azt, hogy miről is beszéltünk. Ugye Szarajevó, Pristina, Pristina és más, vagy a gázai övezet is fel, felmerült, mint lehetőség, és éppen ezért nagyon fontos volt az, hogy különbözőképpen valósítsuk meg a mostani missziót, és mindezt ráadásul három hét alatt sikerült lebonyolítani. A grúz belügyminisztériummal együttműködésben tudtuk megvalósítani a munkát. Ez lehetővé tette azt is, hogy a helyszínen is dolgozni tudjunk. Októberben már a misszió működőképes volt, és értékeléseket tudott végezni. 1400 ért- értékelést végeztünk el csak az Európai Unió részéről. Aztán egy másik nagyon fontos aspektus, hogy sikerült kinevezni egy grúz felelőst október, már szeptember 15-én, és akkor meg is indultak a Genfi tárgyalás előkészítései, hogy az ENSZ, amely négy nappal később New Yorkban ült össze, már tárgyalni tudja a kérdést. Október 22-én Donátorkonferenciát hoztunk létre, amely lehetővé tette azt, hogy az Európai Unió, Ferrero Waldner asszony, Barroso úr több mint 4 millió dollár tudjon ebben a nehéz pénzügyi válságos időszakban összehozni Grúzia részére. Persze ennek nagyon fontos politikai vetületei is voltak, civil társadalmat, illetve a civil lakosságot kívántuk támogatni. És nagyon fontos volt a pontos elszámolás is. Aztán a harmadik jellemzője az Európai Unió kohéziója és itt valóban az első ülésekre kell emlékeztetnem. Szeptember 1-én egy külön európai csúcsot hoztunk össze, amely elítélte azt, hogy négy nappal korábban, augusztus 26-én Moszkva elismerte a két állam létrejöttét, és válaszút elé kerültünk. Most nem szeretnék idézni a szövegből, de azt hiszem, hogy itt egy nagyon fontos politikai üzenetről beszélhetünk, amely koherens, erős üzenet, és amely azt mutatja, hogy az Európai Unió tagállamai zárták soraikat, és a különböző érzékeny kérdések területén is meg tudtak egyezni. Nem volt megosztottság, és azt hiszem, hogy ezért volt annyira erős az a dinamikus politikai egyezmény, amely rendkívül sikeres volt, és az Európai Unió a tevékenységét húzta alá. Azután az összes határidőt betartottuk, tehát a kezdeményezésünk most először az Európai Uniót egy válság helyzetben nem csak résztvevő félként, hanem vezető szerepbe tudta hozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy a grúz válság kérdése a jövőbe is nagyon fontos üzenetekkel szolgál. A genfi tárgyalások pedig megteremtették azokat a feltételeket, amelyek ezt a nehéz kezdetet követték. a diplomáciai kapcsolatokat Oroszország és Grúzia között megszakították, és Grúzia a Szocsi és moszkvai egyezményekre utalt, amelyek még 1992 óta a helyzetet rendezték. És így a Genfi tárgyalásokra az Európai Unió mm, vezette rá a feleket. Ez ugye a szeptember 6-ai egyezményben szerepel. Október 15-én mindkét fél továbbra is elutasította a közvetlen kapcsolatfelvételt, akár Moszkva, akár Grúz fél részéről, és az Európai Unió milyen utat is választott. Az Európai Unió és a tanács titkársága egy társelnöki feladatot látott el az Európai Unió, az EBS e és az ENSZ felügyeletével valósultak meg a tárgyalások. Ez azt jelentette, hogy a megfigyelők már ott voltak az EBS e részéről is, a konfliktus követően, valamint Abházián keresztül, ahol nem volt most éppen válság, csapatok jelentek meg, és mindez a, ez a három fontos politikai résztvevő már a helyszínen is részt vett a probléma megoldásában, a válság kezelésében. Ebből kiindulva világos az, hogy ha megpróbáljuk segíteni a helyzet előmozdulását, akkor azt csak együtt tudjuk megtenni ennek a három intézménynek, tehát együtt kell dolgoznia. December, illetve hogy október 14-én Genfben egy vacsorát szerveztünk, amely még a tárgyalások formális megkezdése előtt történt meg. Ez egy munkavacsora volt, amely után sajtótájékoztatóra is sor került, és a francia elnökség, az európai intézmények, Kusner úr, Ferrero Wagner asszony, Solana úr, valamint az ENSZ főtitkára vettek részve, részt, illetve ez úr, aki a UNHCR vezetője, és az EBS e főtitkára, illetve soros elnöke is részt vettek ezen a vacsorán, és Mindez be tudta bizonyítani azt, hogy a három intézmény közösen elkötelezett amellett, hogy maximális hatékonyságot tudjunk elérni szinergiában. Aztán egy másik nagy nehézséget az jelentette Genf előtt, hogy milyen formát is választunk. Oroszország úgy gondolta, hogy majd Sárközi úrral fogja letárgyalni ezt az ügyet, de hát ugye nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a terepen orosz katonák tartózkodtak, nekik kellett volna visszatérniük, és ezért egy nyitottabb formát kellett választanunk. Az oroszok taktikai szempontból, illetve szimbolikus szempontból az amerikai fél bevonását nem kívánták támogatni. Oroszország ismerte el kizárólag az új állam megalakulását. Éppen ezért egy komplex megoldást kellett kínálnunk. Ez a 6 plusz 2-es megoldás volt a két társ ö, elnök, és az összes érintett fél részt vett ebben. Plenáris ö, ülésen tárgyaltuk meg a legfontosabb kérdéseket, és azután a munkacsoportok elé kerültek a szakterületek. Volt egy olyan munkacsoport, amely a augusztus 12-i és szeptemberi megállapodások stabilitását kívánta garantálni, tehát hogy a menekültek kérdését hogyan is kívánjuk rendezni. Oroszország szempontjából nem volt mindegy az, hogy saját területén tartózkodik-e, vagy egy másik ország, egy ellenséges ország területén, ugyanis ez olyan kérdéseket vetett fel, hogy menekültekről van-e szó, vagy, vagy pedig hontalan személyekről. Genf előkészítéseként nagyon fontos volt az is, hogy a helyszínen látogatásokat tettünk. Mert szerettem volna elmondani azt, hogy milyen nehézségekkel is küzdöttünk a kezdet kezdetén. Azután, mik voltak a további lépések? Október 15-ét nevezhetjük a Genfi 1-es folyamatnak. Itt egy nagyon erős nyomást gyakoroltunk, sikerült formális szabályokat elfogadtatnunk, amelyeket mindkét fél betartott. Ugye voltak kölcsönös bolykott helyzetek is, de mégis sikerült legalább párhuzamos tárgyalásokat folytatni, proximity talksoknak nevezhetjük ezeket, illetve informális találkozókat is sikerült összehoznunk, amelyek lehetővé tették azt, hogy a két fél végre elkezdjen egymással beszélni. Aztán egy új időpontot választottunk ki, a nehéz kezdetek után, de mindenki eljött ezekre a tárgyalásokra, és mindenki egyetértett azzal, hogy egy hónappal később folytatni tudjuk a tárgyalásokat. Akkor megint csak egy hónap intenzív előkészítés következett a Genfi második fordulóra. Megpróbáltuk megnevezni azokat a legfontosabb témaköröket, amelyeket a feleknek meg kell tárgyalniuk. Aztán megint csak egy munkavacsorával indítottunk egy hónappal később, és azon mindenki részt vett, és nem voltak előfeltételei ennek. az összes érintett fél az Európai Unióval együtt a kettes munkacsoportban egy európai bizottsági moderátor társvezetésével valósult meg a Relex részéről, illetve Jens úr, aki Genfben dolgozik, az EBS-ben vett még részt ennek a munkacsoportnak az elnöki paneljében. Ugye a Genf 2 előkészítette a Genf 3-as tárgyalássorozatot, amely decemberben került megrendezésre. Kilenc órán keresztül dolgoztunk együtt az egyes munkacsoportban párhuzamosan a kettes munkacsoporttal, ahol is az incidensek megoldásával foglalkoztunk. Sikerült majd, hogy nem megegyeznünk, de azután egy nagyon kényes kérdésben, a státusz kérdésében nem sikerült mégsem megegyezésre jutni, de úgy tűnik, hogy mindenki érin, értette azt, hogy az megelőzés és az incidensek elkerülése mennyire fontos témakör. Azután beszéltünk más bizalmi kérdésekről, mint például a érintett helyeken való látogatások kérdéséről, valamint a humanitárius segítségnyújtásról, a lakosság nyújtott segítségről beszéltünk még. Most pedig szeretném hangsúlyozni azt, hogy a Genfi folyamat folytatódni fog, de minden fél valamilyen érdeket talál ebben szerencsére. Tehát folytatódnak a tárgyalások itt igazából nem egy egy vagy két vagy három fordulós kérdésről van szó, ez egy megkezdett folyamat, amely folytatódni fog. Oroszország lépésről lépésre halad, rövid távú céljaik vannak, nem szeretnének egy második Minszki folyamatot, amelyre már kollégám utalt. Az Európai Unió sem szeretné ezt. Nem szeretnénk azt, hogy öt hónappal egy ilyen válsághelyzet után az Európai Unió, amely kezdeményező szerepet vállalt, ne tudja folytatni ezt a munkát, hiszen konkrét és azonnali kérdéseket kell megoldani, de ugyanakkor politikai perspektívára is szükség van. Az ENSZ és az EBSZ e mandátumait kellett megtárgyalnunk az Európai Uniónak, továbbra is vezető szerepet kell betölteni ebben a kérdésben, és ugyan a Genfi folyamat nem nevezhető igazi konferenciának vagy tárgyalássorozatnak itt igazából egy megkezdett politikai folyamatról beszélhetünk, amelyben az összes érintett fél elkötelezett, és a következő hónapok során reméljük, hogy egy struktúrált mechanizmust tudunk létrehozni a grúz válsággal kapcsolatban, és akkor reméljük, hogy új fázisba lépnek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk azelőtt, hogy az ENSZ-hez látogat. Tudom, hogy önnek el is kell most mennie nem sokára. Úgy tudom, hogy 4 óra 10 perckor el kell hagyni a Morel úrnak a termet. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az első sorozatnyi kérdés csak Morel úrhoz megfogalmazott kérdésekből kell, hogy álljon. Azt szeretném kérni, hogy minden felszólaló röviden fogalmazza meg kérdését, ugyanis 15 perc múlva valóban el kell mennie Morel úrnak. Nagyon örülök annak, hogy Kirita úr is itt van, aki Romániából érkezett köreinkbe, és aki egy új, új tagja az AFET bizottságnak. Anasztáze asszony helyett érkezett köreinkbe. Köszönöm szépen, most rátérünk a kérdésekre. Kérem mindenki röviden fogalmazzon, a lehető legrövidebben, és csak arra a részre koncentráljon, ami Grúziát érinti. Izlebegen asszony kezdi a delegáció vezetője, a délkaukázusi delegáció vezetője. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Morel úrnak ezt a kellemes expozét amelyel egyébként nem értek teljes mértékben egyet, ugyanis úgy gondolom, hogy ön néhány dolgot kihagyott itt Európai Parlamenttel kapcsolatban, hiszen már a parlamentben mi már hónapok óta felhívtuk a figyelmet arra, hogy milyen kérdések fognak felmerülni, és az Európai Unió bizony nem igaz, hogy megvalósított volna egy olyan megelőző politikát, amely véleményünk szerint meg tudta volna akadályozni a helyzet fokozódását, és el, és el lehetett volna talán kerülni az abból fakadó háborút. Éppen ezért ma ki kell mondani azt, hogy most már a konfliktus a kirobbanásához képest más helyzetben vagyunk, Abházia, Délosszétia szempontjából egy, egyaránt. Ma úgy gondolom, hogy igazából határokról kell, hogy beszéljünk, ugyanis onnantól kezdve, hogy az érintett régiók és Grúzia között senki sem lépheti át a határt, akkor hogy gondolja ön azt, hogy ne léteznének itt határok? A területi integritás mit is jelent az ön számára, mit jelent ma a területi integritás, akkor, amikor mi Európában Grúzia területi integritásáról beszélünk. Nem tudom, hogy ön reményteljese azzal kapcsolatban, hogy Genfben az ENSZ, Oroszország az ENSZ-en belül, illetve az EBSZ-en belül vétót emelt, ennek az elismerésével kapcsolatban, tehát az Európai Unió igazából csak monitorozza a helyzetet, de semmit sem tesz. Köszönöm szépen, Kászulides úr! Köszönöm szépen. Én is Morel nagykövet úrhoz néhány kérdéssel szeretnék élni. Először is az Európai Unió szerepével kapcsolatban lenne egy kérdésem. Sárközi úr meglepő fellépése, illetve a elnökség szerepe. Felmerül bennem az a kérdés, hogy az Egyesült Államok, amely nem kívánt vezető szerepet betölteni a krízis megoldásában. Az Európai Unió előtt szabad terepet hagyott, ez lenne az első kérdésem, hogy ez így van-e ön szerint is. A második kérdésem pedig az, hogy amikor a befagyott konfliktusokról beszélünk, például Délosszítia vagy Abházia tekintetében, akkor azért nem biztos, hogy ezek befagyott krízisek, hiszen hogyha ezek befagyott válságok lettek volna, akkor nem lett volna belőle háború. Most nem tudom, hogy ez a kérdés a nemzetközi közösség számára mit jelent, miért nem valósít meg a nemzetközi közösség egy olyan akciótervet, amelyen megoldja ezeket a problémákat. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Őger úr, a szó. Köszönöm szépen. Hogyan értékelik az Európai Bizottság ajánlását a keleti eh, partnerséggel kapcsolatban? Eh, a eh, szomszédságpolitikán belül milyen szerepe van ennek? Milyen potenciált látnak a kaukázusi platformban? Lehet-e ezt arra használni, hogy dél-kaukázusi országokkal, Grúziával javítsuk a kapcsolatokat? Köszönöm szépen, Kievics úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt, szeretném fel, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mit gondolnak azok az előfeltételek, amelyek az augusztusban aláírt egyezmény, illetve októberben aláírt egyezményt jellemzik, ezeknek megfeleltek-e? Három elemet szeretnék kiemelni. Először is Abházia és Délosszétia jövőbeni státusza. Erről beszélni kellett volna, ebből ezzel kapcsolatban dönteni kellett volna, és úgy látszik, hogy Oroszország dönt ebben a kérdésben. Másodszor a csapatok visszavonásáról is szó, szólnak ezek az egyezmények. A konfliktus előtti eh, státuszkó helyreállítására is vonatkozik ez, eh, és ezt nem sikerült megvalósítani. Harmadszor pedig a megfigyelők mennyiben férnek hozzá a, mennyiben juthatnak be az összes területre, akár Délosszétiába is, azokra a területekre is, amelyeket teljes mértékben grúzok laknak. Köszönöm. Köszönöm. Vireveiszki kollega következik. Le micro. Mikrofont kérünk. Igen, köszönöm. Kedves nagykövet úr, értem azt, hogy milyen világos célkitűzéseket is fogalmaztunk meg. Valóban arra van szükség, hogy stabil békét teremtsünk a kaukázis térségben, és ez általános értelemben is célként fogalmazható meg. Azonban a jelenlegi feltételek mellett tudom, hogy nagyon nehéz lesz erre a kérdésre választ adni, hiszen még a tárgyalások folyamatban vannak, és nem is lesznek könnyűek ezek a tárgyalások, de mégis hogy gondolja ön, milyen alappal indul ezekbe a tárgyalásokban, mi is az Európai Unió célja, mik az Európai Uniónak a javaslatai, mit szeretnénk elérni a tárgyalások során. Meg tudjuk mondani azt, hogy mit is szeretnének az oroszok, az abházok, a déloszétiaiak? Ez egy rendkívül nehezen megoldható konfliktus helyzet. Nem tudom, hogy elég világos-e az Európai Unió részéről az a kép, amelyet az Európai Unió lát maga előtt a konfliktussal kapcsolatban. Köszönöm, Andrew Duff következik. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogyha hogy Grúzia még mindig úgy gondolja-e, hogy egy nap a NATO tagja lehet. És hogyha igen, akkor milyen státusszal rendelkezik az az egyezmény, amelyet Grúzia Kondoliza rice aláírt nem, nem régen? Hogyha még mindig ezt gondolja Grúzia, tehát hogy NATO tag lesz, hamarosan, mit lehet tenni annak érdekében, hogy megváltoztassuk ezt a percepciót? Elnök, köszönöm szépen ezek a kérdések nagyon grúz jellegűek voltak. Morel úrnak intézték ezeket a kérdéseket, de közben kaukázusi kérdések is voltak, ezek tehát szélesebb körűek is. Morel úr New Yorkba indul, úgyhogy ezért hamarosan el kell mennie. Meg is adom neki a szót, hogy az őre vonatkozó kérdéseket megválaszolja, és aztán utána szemne Biúri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy megérték a szakbizottság részéről, hogy milyen kötelezettségeim vannak, mert csak azért is, mert most éppen a mandátum újra tárgyalásáról fogunk beszélni New Yorkban, az ENSZ BT, illetve a főtitkár részvételével az Európai Uniónak nagyok az elvárásai, ugyanis igazából szolidálisak vagyunk a Genfi folyamattal szemben. Isler Begen asszony kérdésére a következőképpen válaszolnék. Most nem beszéltem arról, hogy pontosan hogyan is alakult ki ez a válsághelyzet, és azt hiszem, hogy Peter Szenebi is már feltette azt a kérdést, hogy hogyan is kell visszatekinteni a múltba, és Brúzia barátainak bizony önkritikát kell gyakorolnia, ugyanis jobban is lehetett volna ezt a krízist kezelni. De ami a státuszra vonatkozó kérdést illeti, az Európai Unió ide vonatkozó célja még szeptember 1-én az Európai Tanács által került megfogalmazásra. Mi igazából elutasítóak vagyunk a háborúval kapcsolatban, elutasítjuk az európai kontinensen precedens nélküli háború kirobbanását, éppen ezért nagyon keményen elutasítóak vagyunk, és az Európai Uniónak a véleménye ezen az elutasításon alapszik mik is a de facto események, amelyek különböző a felhasznált formulákra vonatkoznak. A területi integritás a tagállamok részéről alapvető kívánalom, és azt hiszem, hogy a közelmúlt történelmében nincsen arra példa, hogy hogyha formálisan nem ismerünk el egy államot, akkor azzal tárgyalásokat folytatnánk. Tehát itt igazából a nemzetközi közösség alapvető jogi státuszáról is beszélünk, hiszen a politikai munkát csak ilyen keretek között lehet elvégezni, Genfben például. Genfben mindenkinek együtt kell működnie, de ugyanakkor nagyon világosak az alapelvek, Nicaragua, Nicaraguát leszámítva, senki sem ö, fogadta el ennek a két ö, államnak ö, a realitását. Tehát a realitásnak különböző dimenziói vannak. Oroszországhoz közel álló államok most már öt hónap óta mm, nem ismerik el ezt a politikai helyzetet, tehát nagyon komplex politikáról van itt szó. Azután Grúzia jövője, illetve integritása forog kockán, és szeretnék Szákásvili elnök úr beszédére visszautalni, amelyet az ENSZ közgyűlése előtt mondott el szeptember végén. Az volt a cél ebben a beszédben, hogy békésen egyesítsék újra a területeket. Persze azt is látni kell, hogy Grúzián belül sincsen ezzel kapcsolatban egyetértés, vannak bizony belső feszültségek is, de az államfő így látja a helyzetet, voltak korábban is erre vonatkozó kezdeményezések, de most nagyon fontos az, hogy ezt a komplex helyzetet próbáljuk megkezelni, így próbáljuk megközelíteni a kérdést, nem pedig háborúzva. Azután Kasszulides úr kérdésére azt szeretném válaszolni, hogy ez nem egy befagyasztott konfliktus, ugyanis itt a tárgyalások folytatódnak, és ezért van szükség Genfre, ezért van szükség mindazok munkájára, akik ott vannak a helyszínen, a terepen, hogy a lehető leggyorsabban a helyzetet normalizálni tudjuk, akár a helyi hatóságokkal való kapcsolatokra beszélünk, elismert vagy nem ismert, el, el nem ismert hatóságokról egyaránt. De hát vannak ugye olyan emberek most, nagyon sokan, akik a Grúz hegyvidéken élnek, a menekültek, éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy ezt a közösséget most a lehető leghamarabb vissza tudjuk terelni az élet normális medrébe. A jövővel kapcsolatban persze rengeteg kérdés megfogalmazódik. A genfi logika a helyi, mostani helyzetből indul ki, és azután majd lépésről lépésre fogunk haladni. Most olyan ez, mintha egy épületnek az első emeletét építenénk fel, a lehető legsürgetőbb kérdéseket próbáljuk megoldani az első menetben, és azután majd megpróbáljuk a bizalmi légkört visszaállítani, struktúrált formában, egy mechanizmust akarunk kialakítani a folyamatból kiindulva, és akkor majd később a politikai státusz, illetve a párbeszéd, a különböző érintett felek párbeszéde a jövővel kapcsolatban ki is kiépülhet, majd akkor meglátjuk azt, hogy hogyan is lehet át előlépni. De az is biztos, hogy nagyon jó az, hogy az Európai Unió valamit megpróbált megtenni, meg utat mutatott, és az első lépéseket a lehető leghamarabb megpróbálta megtenni, a mobilizáció szempontjából, a reaktivitás szempontjából és az Európai Unió egységes fellépése révén. Azt hiszem, hogy a lehető legink, legjobban be tudtuk bizonyítani azt, hogy ugyan vannak akadályok, de mégiscsak sikerült előrelépnünk. Az összes Genfi tárgyalási forduló során mm, mindig ott lebeg a fejünk felett a lehetősége a szakadásnak, de mégiscsak úgy tűnik, hogy minden érintett fél felismerte azt, hogy fontos a tárgyalások folytatása. Ami pedig azok a kérdéseket illeti, amelyekre Oniszkiewicz úr utalt a státusszal kapcsolatban, Genfel kapcsolatban, ami a megfigyelők Grúziába való a bebocsátásáról bebocsátását illeti ezzel kapcsolatban az Európai Unió, valamint az ENSZ működnek az ebs e karöltve, tehát az administratív határokat átléptük, és bizony ez a politikai munkánknak is köszönhető. Ugye van, aki illetve hogy most már mindenféle eljön Genfbe, és nem állnak fel a tárgyalóasztaltól, noha ennek bizony komoly esélye volt. Tehát persze nem, nincsen meg minden kérdésre meg a válaszunk, hiszen Grúziának és Oroszországnak is le kell tenni a voksát bizonyos megoldások mellett, de az is biztos, hogy az orosz csapatok helyszíni közbelépése miatt most a legfontosabb a mindennapi élet biztosítása a polgári lakosság számára. Az EBS e és az Európai Unió például a gázszolgáltatás, a vízszolgáltatás, a menekültek visszatérítése szempontjából próbált meg mindent megtenni a lehető leghamarabb. És a legutolsó kérdésre hadd válaszoljam azt, hogy azt hiszem, hogy a válságból talán az első, a válság első akut fázisából kiléptünk, és most meg is adnám a szót Peter Szedezbinek. Köszönöm szépen még egyszer, nagyon örülünk neki, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk a Grúziával kapcsolatos elemzését, és megértjük, hogy el kell mennie a repülőtérre. Köszönjük a szakbizottság nevében. And we continue the debate on Georgia and Caucasus. Akkor folytatjuk Grúziával és Kaukázussal, Szemnöbi úr kitér a kérdésekre, amelyeket már feltettek a, feltettek a kollégák. Még két kérdésre van lehetőség. mi képviselő úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövid leszek, igyekszem legalábbis rövid lenni. Valóban a minden elismerés a francia elnökségnek és Európa Uniónak, hogy sikerült ezt a folyamatot legalább megállítani és bizonyos mederbe terelni. Született egy fegyverszüneti megállapodás aminek hat pontja volt. ugye a feltétele hogy a hatodik pontot tárgyalhassák az volt hogy vissza kell vonulni a bufferzónából és vissza kell álltani az előtti állapotot. na most ugye ez megtörtént de közben megtette orosz azt a lépést én visszatérek ehhez megint hogy, elismerte a függetlenségét a két országnak. tehát arról a hatodik pont szerint tárgyalni hogy mi lesz a státusza szinte lehetetlen. én elismerem a genfi folyamatot hogy érzékenyen tárgyal folytatódik mindez. viszont morel úr bocsánat én szemnembi urat nem hallottam későn jöttem morel azt mondta hogy az orosz lépésről lépésre halad valamilyen cél felé. nem nagyon tudom elképzelni hogy milyen cél felé tehát ez a státuszkérdés hogyan merre milyen irányba haladhat erre azt hiszem nem tudunk választ adni. a másik dolog pedig mi van a békefenntartókkal? E, dél oszétiában háromszor one five békefenntartó volt. visszaállt a kvázi régi helyzet de tudjuk azt hogy dél oszétiában abháziában is az oroszok alaposan növelték a létszámukat. tehát hogy lehet kezelni a békefenntartókat a one thousand nine hundred and ninety four es megállapodás alapján léteznek e vagy most minden abba az irányba megy hogy az európai unió megfigyelői valahogy vegyék át ezt a szerepet amit nem tudok elképzelni mert az egy teljesen más terület. köszönöm szépen! Uh, köszönöm szépen, következik. Köszönöm szépen, három kérdésem lesz. Az első, mi a helyzet a Kaspi tenger státuszával? És ez az kérdés mennyiben blokkolja azt a projektet, mely szerint egy, egy Türkmenisztán és Kazaksztán olajmezőit, fe, mezőiről egy olajvezető, vezetéket építenének. Aztán azt szeretném még kérdezni, hogy Örményország és Azerbajdzsán készek-e arra, hogy biztosítsák a hozzáférést a hegyi Karabach régiójához. Köszönöm. Köszönöm. Ezek ezekkel a kérdésekkel átadom a szót Szemnebírnak. Köszönöm szépen. Elnézést, nem láttam, hogy Izlebegen asszony szeretett volna még egyszer hozzászólni, de kérem nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megengedi, hogy még egy kérdést feltehetek eh, Grúziával kapcsolatban. Szemnevi úr, mondaná nekünk még valamit az orosz eh, hadsereg helyzetéről Abháziában és Délosétiában, az ő jelenlétükről. Főleg az ott felépített támaszponttal kapcsolatban, amelyet ugye ott szeretnének létrehozni. Tudjuk, hogy már van két beszámoló, két jelentés a nemzetközi mm, misszió részéről, amely ott működik. El tudnám mondani, hogy Délosszétiában és Abháziában is ez a, ez a, ezen misszió keretén belül megfigyelési munkát lehet-e folytatni. Másodszor, ami a Dél-Kaukázust illeti, a helyzet nem igazán javul. Nem gondolja-e, hogy a szomszédság politika mellett ugyan persze ez még létezik, de mégis visszaesésre került sor, ami a véleménynyilvánítás szabad, szabadságát illeti. Azerbajcsán, az elnöki mandátum, Örményország, még mindig 42 politikai fogoly van, ketten közülük ketten közülük, kettőt közülük a titkos szolgálat tart fogva. Tud nekünk mondani valamit erről a két országról? Mi történik ott jelen pillanatban? Aztán az a benyomásunk, hogy a hegyi Karabach régiójában volt arra lehetőség, hogy a konfliktust megoldják. Talán nyáron további lépéseket lehetne tenni. Van-e arra remény, hogy ez a régió ebben a régióban ezt a konfliktust sikerül megoldani. Gondolja-e, hogy Örményország és Törökország közötti határt meg lehet nyitni? Szemnebi úr a szó. Köszönöm szépen. Arról tájékoztatok, hogy 12 percem van, hogy megválaszoljam a kérdéseket. Nem, 13. Javítja az elnök. Mindent megteszek annak érdekében, hogy meg tudjam válaszolni ezeket a kérdéseket az első fordulóból is. Ami az, az ENSZ nem, ami az Egyesült Államok szerepét illeti. Az Egyesült Államok az Európai Unióval szemben. Az Európai Unió felajánlotta a szolgálatait, és ezt elfogadták. Elfogadták, hogy közvetítő szerepet játszon. Ez nagyban a francia elnökség lépéseinek volt köszönhető. Mindemellett az Európai Unió általános imidzse, ami kialakult róla, tehát, hogy soft power szereplőként a nemzetközi színpadon fellép, közvetítőként, ez mind oda vezetett, hogy ezekre a lépésekre sor került, és az Európai Uniónak hitelt adtak hogy ezt a szerepet el tudja játszani, és közvetítőként felléphet a konfliktus csitításában. Természetesen szoros együttműködésben álltunk az Egyesült Államokkal, és együtt próbáltunk előre jutni. Az Egyesült Államok is része a Genfi szereplője a Genfi folyamatnak. Az ensz is van szerepe. Ők is részt vettek bizonyos tárgyalásokon. És minden eredmény, minden megoldás transatlanti dimenzióban kell, hogy megszülessen. Ami az Egyesült Államok Grúzia közötti kartát illeti, ez egy olyan intézkedés volt, olyan lépés volt, amelynek az volt a lényege, hogy válaszoljanak számos felmerült grúz biztonsági aggodalomra, amelyek a háború után felmerültek. Grúzia nem érezte magát biztonságban, és érezhető volt a csalódottság amiatt, hogy nem kaptak tagságra vonatkozó cselekvési tervet. Azt hiszem, hogy még akkor is, hogyha persze ez nem ugyanaz, mint amit a NATO kínált volna, de más intézkedésekkel együtt, amelyeket az Európai Unió nyújtott Grúziának, ez a karta és együtt egyezmény is segíthet eh, Grúzia biztonsági aggodalmait eh, csillapítani és megoldást találni. Továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen hatásai lesz, hatása lesz ennek a grúz fegyveres erőkre. Ezt a kérdést fel kell tenni, ezt még én sem tudom megválaszolni. A, tehát az, ennek az Egyesült Államok és Grúzia közötti egyezménynek még mindig nem teljesen világos, hogy hogy semleges elkötelezettségek, illetve egy, amerikai elkötelezettségek meddig terjednek. Aztán ami a keleti partnerséget illeti, nem igazán szeretnék túlságosan részletekbe menni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Most az Európai Bizottság részéről merült föl egy javaslat. Azt gondolom, hogy az a tény, mely szerint ez része volt egy olyan csomagnak, amelyet az Európai Tanács fogadott el. és az Európai Tanács krízisre, válságra adott reakciói azonnaliak voltak, ez tehát nagyon fontos szerepet játszik. Az Európai Unió részéről tehát e- világossá vált az a szándék, hogy azonnal szerepet vállaljon, nem a konfliktusban hirtelen, hanem a hosszú távú megoldás találásban. És hogy az országok, az a régióban lévő országok egzisztenciális aggodalmait figyelembe veszik, és az ország, az itt található országok specifikus adottságai, történelmi hátterét, a transformációs folyamatot, a specifikus európai törekvéseit, regionális aggodalmakat, és figyelembe vesz ez a keleti partnerség amelyeket más európai programokban még, amelyek más európai programokban nem talált, nem kaptak még kitüntetett szerepet. Ami a az aláírt egyezmény előfeltételeit illeti, ugye a fegyverszüneti egyezmény, aztán a szeptember 12-i egyezmény, mennyiben sikerült betartani ezeknek a, ezeket a feltételeket, vagy megfelelni ezeknek a feltételeknek. A szeptember 12-i egyezmény elsődlegesen a visszavonulásra, a csapatok kivonására vonatkozott. Ezt ennek megfeleltek, az Európai Unió is segítette abban, hogy az előfeltétel betartásra kerüljön. Ami a hat pontos tervet illeti, a fegyverszünetet Hát ezt el kell olvasni, és persze egyrészt egy dolog, hogy elolvassuk ezt az egyezményt, másrészt meg kell nézni, hogy mi történt a helyszínen. Ahogy Morel úr is elmondta, a Genfi tárgyalások kontextusában kell ezt, figye, ezt elemezni. A két terület státusza státuszának a kérdése nem szerepel a napirenden jelen pillanatban. Ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió, vagy bármely más szereplő támogatná azt, hogy az Orosz Föderáció Abháziát és Déloszétiát elismeri. Egyelőre még csak annyit mondhatok, hogy túl korai stádiumban vagyunk, nem jött el annak az ideje, hogy ezt napirendre tűzzük. Ha ez így lenne, akkor azok a fontos tárgyalások, amelyek most folynak a menekültekkel kapcsolatban, a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban, ezek sokkal nehezebbek. Ezeket sokkal nehezebb lenne megoldani, vagy akár lehetetlen lenne megoldani, hogyha most már napirendre tűznénk ezt a státuszkérdést. Milyen szerepet kíván játszani az Európai Unió a konfliktusban, hát Délosszétiában. Hát az Európai Unió fogja felváltani a békefenntartó missziót, amely eddig ott működött, nem, nem tudom ezt a kérdést most megválaszolni. Nincsenek azonnali tervek, amelyeket az tehát ez egy kérdés, hogy az Európai Unió átveszi-e majd a békefenntartó szerepet. Nem tudom ezt most még megválaszolni, nincsenek erre tervek, de felmerült ez a kérdés, ez a lehetőség, hogy majd átveszi ezt a szerepet. Most indult egy misszió, Szeptemberben fog ez lejárni, ez a misszió, ugye egy éves misszióról van szó, és hogyha ez lejár, ez az egyéves időtartam lejár, akkor lehet értékelni az Európai Unió szerepét, mit sikerült elérni, és mindezt a Genfi tárgyalások fényében is lehet értékelni. Ami az orosz célkitűzéseket illeti a konfliktusban, azt hiszem, hogy nagyon komplex kérdésről van itt szó, nagyon összetett, Különböző szintek vannak ebben a konfliktusban. Ez megint csak valami olyan dolog, amit nem szabad elfelejtenünk. És amikor a konfliktusra válaszolunk, akkor ezeket a dolgokat szem előtt kell tartani, ezeket a különböző szinteket. Először is itt van a grúzok és az abházok közötti eh, konfliktus, belső konfliktus, ami az egésznek a gyökere, az egész problémának a gyökere. Ezt, de ez a problém, ezt a problémát tulajdonképpen túlszul ejtették, és ez államok közötti konfliktushoz vezetett, Oroszország és Grúzia között, mely konfliktusnak túlsza ez a grúzabház konfliktus. Aztán felmerül a felmerülnek a területi kérdések, aztán akár még személyes kérdések is felmerülhetnek a vezetők között, a vezető politikusok között, egyéb stratégiai versenyfutás a, a térségben, még akár ez túlmutathat a dél-kaukázusi térségen is. A kaspi tenger térségének státusza. Nagyon nehéz lesz és nem tudom, hogy a Kaszpi-tenger térségében lévő országok mikor tudnak, vagy egyáltalán tudnak-e egyezményre jutni. Ezzel a státusz kérdéssel kapcsolatban. Egyesek azt mondják, hogy ez eh, akadály akadály, ezek, ez a probléma akadályozza a Kaspi tengeri térséget érintő infrastruktúrális kőolajvezetékkel kapcsolatos projekteket. Mások azt gondolják, hogy bilaterális egyezmények útján azokkal az országokkal, amelyek a Kaspi tengeri térségben vannak, meg lehet oldani ezt a problémát, és ezt az infrastruktúrát ki lehet építeni. Ami azt a, ezt a kérdést illeti, az azeri türkmén vit, ö, tárgyalásokat emelném ki, amelyeknek a célja az lenne, hogy a türkmén ö, nyersanyagot az azeri ö, csővezetékbe becsatlakoztassák. 60-70 kilométeres összekötő elemre van itt szükség, a türkmén telepek nagyon közel vannak az azeri telepekhez. hamarosan valószínűleg lesz majd egy kísérlet arra, hogy ezek a hálózatok összeköttetésbe kerüljenek. Én azt hiszem, és remélem, hogy Türkmenisztán érdekében áll, hogy diverzifikálja a lehetőségeit, és éljen ezzel a lehetőséggel az azeri oldal meg egyébként is érdekelt ebben a kérdésben. Ami a Guam szerepét illeti, hát nehéz erre válaszolni. Ez egy olyan szervezet, amelynek megvoltak a hullámvölgyei, megvoltak a siker, sikeres időszakai, Ez egy olyan, ö, olyan országok szervezete, illetve ennek a szervezetnek a korláta, korlátai abban rejlenek, hogy nem minden ország, a régióban lévő nem minden ország része, nem mindenki tagja. Meg is vádolták azzal, hogy exkluzív jellegű ez a szervezet, és egy orosz ellenes napirendet követ, ahelyett, hogy pozitívabb, konstruktívabb napirendet követne. Fejlődik, fejlődik. Létrejött egy titkárság, számos területen építik ki a tevékenységét, foglalkozik kereskedelmi kérdésekkel és egyéb kérdésekkel, amelyekben fontos szerepet játszhat. Fontos szerepet játszhat ezen kívül abban is, hogy olyan napirendi pontokat dolgozzon ki, amelyek akár az Európai Uniót is érdekelhetik, illetve a keleti partnerség dimenziójába is beleférnek. Ami a hegyi Karabachot illeti, Azerbajdzsán törményországot, hogy itt hajlandóak-e területcserére, hát ez napirenden volt korábban, most nincs. Nagyon ellentmondásos lenne, hogyha ez napirendre kerülne, és mindannyian még nagyon messze vagyunk attól, hogy napirendre tűzzük ezt a kérdést. Ami most foglalkoztat bennünket jelen pillanatban, az egy teljesen más koncepció, más kérdés. És ebbe beletartozik a megszállt területekről való kivonulás, a, a menekültek hazatérése, köztes státusz hegyi Karabaknak, és az ő státuszát illetően állásfoglalás elfogadása. Ami az emberi jogokat illeti, Örményországban és Azerbajdzsánban, Nagyon sokat beszélhetnénk részleteiben ezekről a kérdésekről. Attól félek, hogy nem igazán lesz lehetőségem be, belemenni ezekbe a részletekbe, mert nincs erre idő. Annyit mondanék, hogy azok a személyek, akik kapcsolatban e, itt aggodalmak merülnek fel, ellenzéki politikusok, letartóztatott személyek, újságírók Azerbajdzsánban, örmény politikai fogvatartottak, hát ezeket könnyű, könnyű lenne megoldani, hogyha amnestiát hirdetnének az államfők. Ez valamennyire megoldaná a problémát. Amíg ezek a személyek azonban ö, fogva tartottak, ez továbbra is probléma. Problémát jelent a viszonyunkban, a kapcsolatainkban. Remélem, hogy mind a két ország tudatában van ennek. Felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi megfigyelők hozzáférnek-e a délószétiai illetve abház térségekhez, tehát bebocsátást nyernek-e ide. Ez egy probléma. Nem csak az EU-s megfigyelőket nem engedik be, hanem a nemzetközi humanitárius szervezeteket sem. És a különböző megfigyelések, amelyeket mi indítottunk, illetve NGO-k indítottak, vizsgálatok, ezek problémát, problémával néznek szembe, mert nem kapnak belépést ezekre a területekre. Az emberi jogok kérdése, a grúzok emberi jogainak tiszteletben tartása ezen két területen egyre inkább aggasztó az itt élők, Dél-Oszétiában, Abháziában élő grúz területen élő grúzok nagyon nagy nyomás alatt vannak, a határok egyre kevésbé áteresztőek, ez nagy probléma a népesség számára, az emberek hozzászoktak, hogy szabadon lépik át a határt, ezt a határt, az orosz útlevelek kibocsátása az ezen, ezen két területen élők számára megint csak problémát okoz. Ez az egész ellenséges hangulat, ami uralkodik ezen a területen, a nagy katonai jelenlét is ront a helyzeten. Ez tehát az egésznek, főleg a Jahagú területen jellemző a dél-oszétiai milícia megerősített jelenléte, és ez önmagában és, és ők ráadásul nem állnak semmilyen ellenőrzés alatt, és az ő magatartásuk is, hát hagy kívánni valót maga, maga után. Remélem minden kérdést megválaszoltam, és kihasználtam a 13 percemet. Köszönöm. Köszönöm, nagyon nagy lelkű volt előadónk hozzánk, hiszen elmondta, hogy mennyire átfogó, összetett, bonyolult a helyzet, és bizonyára nem utolsó alkalommal találkoztunk most hiszen nagyon nagy mértékben számítunk önre, szakértelmére, nem csak a háború utáni helyzetben, hanem olyan helyzetekben is, amelyek stratégiai fontossággal bírnak az Európai Unió számára. Nagyon fontos térségről van szó. Tehát nagyon szépen köszönöm, és akkor nem sokára megint találkozunk. Aha megy Tbilisibe előadónk éjjel. Now, uh, to... Most pedig áttérünk a következő pontra. És uh, úrnak adom át a szót. Mi ez most? Okay.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 kolléganők, kollégák. Folytatjuk második tém, legfontosabb témánkkal. Ez pedig az, hogy Fuere úrra tartunk eszmecserét. Ő az EU Macedónia volt Jugoszláv köztársaságba delegált külön megbízottja, a bizottság küldöttségének vezetője. Tehát Fuere úr, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, ha jól emlékszem, 2008. januárjában találkoztunk, utoljára tehát pontosan egy éve. Azóta Skopjéban választások voltak, új haladási jelentést írt a bizottság, néhány pozitív jelzést is kaptunk, azonban még számos kihívás marad, és még rengeteg a munka. Ezen tények ismeretében szeretném még egyszer üdvözölni Fuéré urat, 15 percet kap, hogy tegyen egy statementet, és utána pedig folytatjuk. Köszönöm, elnök the members of the committee. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghívtak ide erre a mai ülésre, hiszen ezzel folytatjuk azt a hagyományt, amelyet mióta az Európai Unió Macedón megbízottjaként átvettem a tisztségemet november, 2005. novemberében, azóta mindig megvalósítunk. Erik Meyer úrnak és más kollégáinak is köszönetemet szeretném kifejezni, amiért nyomon követik az eseményeket ebben az országban, és amiért egy állásfoglalást készítettek elő az országgal kapcsolatban, amelyet a parlament nem sokára el fog fogadni. 2008 nagyon nehéz év volt a volt Jugoszláv köztársaság életében. Nagyon sok lelkesedéssel kezdtük ezt az évet, akkor, amikor Oli Rén benchmarkokat mondott ki az országgal kapcsolatban az év elején, és amelyek nyomán az Európai Bizottság ajánlásokat tehet a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Azonban 2008 igazából visszalépést jelentett az ország számára, ugyanis a kampány és a választások során nagyon sok negatív dolog történt, és igazából ezek a választások egyáltalán nem feltek meg a nemzetközi követelményeknek. Sajnos júliusban túlzott volt az az alkalmazás, amelyet a, a ellenzéki pártok alkalmaztak a bolykottal kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon fontos reformokra is sort került, és a bizottság éves jelentésében, amelyet november 15-én fogadott el, szintén szerepelnek ezek. Egyébként ebben a jelentésben szerepel az is, hogy melyek azok a területek, amelyeken óriási visszamaradások voltak, és hol van szükség nagyobb erőbedobásra a kormány részéről. A kormány elfogadta a bizottság jelentését, és igazából ezt a helyzet felméréseként értékelte nagyon pozitív fejleménynek. Ez volt az úgynevezett Blueprint for Action dokumentum alap hozzáállása. A nehézségeket, a hiányosságokat végre megjelentettük, illetve megjelöltük, és ugyanakkor a már elfogadott jogszabályok megvalósítására is vonatkozott ez a dokumentum. A miniszterelnök január 2-án egy kormányülésen Skopjéban ismét letette voksát a 2009-re szóló legfontosabb prioritások mellett. Gondolok először arra, hogy az európai ágenda mellett való elkötelezettség, a blueprint dokumentum megvalósítása, az ajánlások megvalósítása az Európai Bizottsági Jelentés alapján, valamint ide tartozik még az is, hogy a legfontosabb politikai kritériumokat megkívánják valósítani, főként a 2009 márciusában esedékes helyközi és elnökválasztásokkal kapcsolatban, valamint a demokratikus intézmények megvalósításában kapcsolatban. Ezen kívül a vízumliberalizáció reformja volt egy nagyon fontos elkötelezett, kötelezettség, valamint az IPA előcsatlakozási eszköz felhasználásával kapcsolatban volt a harmadik megállapítása a miniszterelnök úrnak. Ez természetesen nagyon tetszik nekünk, nagyon örülünk ezeknek a fejleményeknek, és mindehez kapcsolódik az is, hogy a koalíció stabil módon dolgozik, és kooperatív Reméljük, hogy ez továbbra is így fog folytatódni, és ez a szellemiség folytatódik majd a helyi és elnökválasztás után is. De akkor mik a legnagyobb kihívások, amelyek a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia előtt állnak erre az évre vonatkozólag? Hát mindenképpen a választásokat sorolnám ide, talán ez a legfontosabb kihívás, ugyanis már csak két hónap van hátra a választásokig, Két hónap múlva lesznek a helyi választások, illetve önkormányzati választások, illetve a az elnökválasztás első fordulója, a második forduló pedig április 5-én lesz majd. Nos, hát ehhez arra van szükség, hogy a bírói hatóságok nagyobb, erő, nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a 2008. júniusában választási csalást elkövetők kapcsolatban, ugyanis meg kell szüntetni azt a fajta büntetlenségi hangulatot, amely a 2008-as választásokra rányomta a bélyegét. Ezen kívül arra is szükség van, hogy teljes mértékben megvalósítsák mindazokat az ajánlásokat, amelyeket az EBSZ e missziója fogalmazott meg. Van egy választási bizottság állami szinten, és nagyon nehéz feladat áll ezelőtt a bizottság előtt, hiszen azt kell majd biztosítania, hogy egy igen komplex választási folyamatot bonyolítson le, hiszen ugyanazon a napon gyakorlatilag két választást fognak lebonyolítani. A helyi választóhivatalok, kb. 3000 ilyen választókörzet van az országban, Nos hát ezeket korábban öt köztisztviselő alkotta, most pedig három köztisztviselő vesz majd részt a munkában, és két politikai párt megbízott. Ez azt is jelenti, hogy rengeteg képzést kell adni ezeknek a helyi választási bizottsági tagoknak, hiszen nekik kell majd biztosítaniuk a választások korrekt lebonyolítását a választások napján. Tehát biztosítaniuk kell azt, hogy az összes vonatkozó szabályt betart, tartsák, és politikai nyomás megvalósulása nélkül kell, hogy ezt megtegyék. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy a választási számláló bizottságoknak is, illetve a közvetítések, a média közvetítések szempontjából is korrekt módon bonyolódjanak le a választások. Azután nem szabad figyelmen kívül hagyni a biztonsági aspektusokat sem. Van egy nagyon fontos terv, amelyet a kormány bejelentett, és reméljük, hogy nem sokára ezt meg is fogják osztani a nagy közönséggel. Ami a jelenlegi Európai Uniós rendőrségi programot illeti a rendőrség egy olyan programot valósít meg, amelyben a választásokra képezzük ki a rendőröket, annak érdekében, hogy az összes nemzetközi sztenderdet betartassák a választások alatt. A politikai vezetők, pártokra vonatkozó etikai kódexet kell betartatni, és majd Reméljük, hogy szabad és fair választásokról adhatunk tudósítást a választások napján. Igen, nagy összecsapások várhatók a pár, politikai pártok és, vála, és vezetőik között. A korábbi időszakban is így volt ez, és egyébként ez volt az, amely a szabálytalanságokhoz és az erőszak elharapódzásához vezetett. Az Európai Bizottság jelentésében azt is olvashatjuk, hogy fenntartható politikai dialógusra van szükség, amelyben az összes fő érintett fél részt vesz, és amelynek révén egy állandó kooperatív szellemiséget lehet kiépíteni, amely a korábbi években sajnos hiányzott. A politikai vezetők részt vettek egy találkozón, amelyet január 9-én a miniszterelnök szervezet, ez egy nagyon pozitív hangulatú találkozó volt, és reméljük, hogy ha ez a szellemiség folytatódik, akkor ez mindenképpen a politikai párbeszéd megindulásával kapcsolatban pozitív jelként fogható fel. Ami az Oakley keretegyezmény megvalósítását illeti, úgy gondolom, hogy továbbra is ez a legfontosabb egyezmény, amely egy multietnikus társadalmi modellben a megegyezést, a megbékélést segíti elő. Éppen ezért arra lesz szükség, hogy arányosan képviseltessék magukat a különböző a közösségek, etnikai kisebbségek. Azt hiszem, hogy ezen a területen rengeteget kell még tenni, hiszen a romák, a törökök szintén részt kellene, hogy kapjanak az állami intézmények munkahelyein, tehát számukra is biztosítani kell a diszkriminációmentes munkavállalást a köztisztviselői gárdában. Ezen kívül az oktatással kapcsolatban a szegregációt meg kell szüntetni, hiszen úgy tűnik, hogy az elmúlt néhány hónapban erre sajnos volt példa, és az okridi keretegyezmény szellemiségével ez ellentétes, tehát ezért továbbra is támogatjuk a kormányt abban, hogy a nemzeti kisebbségekkel foglalkozó a biztos, aki nem sokára Szkópjéba fog látogatni, mm, új helyzetet találjon, és ilyen szempontból ez kedvezőbb legyen. Nagyon fontos az is, hogy az elfogadott jogszabályok meg is valósuljanak. Ez azért fontos, mert a közvéleménynek bíznia kell a bírák függetlenségében, ami sajnos eddig nem volt mindig jellemző. A kormány az Európa Tanács ajánlásainak ellenére még ezen a területen nem tett eleget. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Alakult ki a büntetés végrehajtó intézményekben. Azután a korrupció ellenes harcot is erősíteni kell, mégpedig pártpolitikától független megközelítésben, a választások alatt is. Az államigazgatási reform szintén nagyon nagy figyelmet érdemel, hiszen gyakorlatilag most is az valósul meg, hogy minden egyes kormányváltáskor a teljes köztisztviselői gárda is lecserélődik. Hát bizony, oda kell figyelni ezekre a kérdésekre a kormánynak. Például ide tartozik a civil szervezetek kérdése is. Ezeket támogatni kell, hiszen ők azok, akik a közvéleményt képviselik, a választókhoz közel, és bizony ezek az objektív kritikák a kormány számára nagyon hasznosak lehetnek ezekre, oda kell, hogy figyeljen a kormány. Éppen ezért életfontosságúnak gondoljuk azt, hogy a kormány egy inkluzívabb politikai párbeszédet folytasson ezekkel a civil szervezetekkel. Nem szabad, hogy úgy gondolják, hogy kritikát gyakorolnak ő rájuk, hiszen a munkájuk ezeknek a civil szervezeteknek csak a demokrácia erősítését segíti. Azután a média kérdése nagyon fontos még. Mint tudják önök is, a bizottság ebből a szempontból igen keményen fogalmazott, hiszen a médiában nagyon komoly politikai befolyást tapasztalhatunk, nagyon sok televíziótársaságot magánkezekben tartanak, de ezeknek kötődése van a politikai pártokhoz. Meg kell győznünk őket és a kormányt is arról, hogy az ő jól felfogott érdekük az, hogy egy független médiát valósítsanak meg, hiszen csak így lehet párbeszéd és konszenzus ebben az országban. Nem szabad, hogy stigmatizáló legyen a média, nem szabad, hogy a kritikákat a kormány ne fogadja el. Amennyiben a kritikákat, a nyitottságot elfogadja a kormány azzal a nyitott párbeszéddel mellett teszi le voksát, és a konszenzus útját választja a társadalomban lévő különböző erők között. És végül még két gondolatom lenne. Az első a vízum kérdésre vonatkozik. Ez egy olyan terület, ahol az ország óriási erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy elérje a vízumliberalizációt. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy minden ország ilyen irányú erőfeszítéseit saját teljesítménye alapján mérjük. Most éppen a tagállamok értékelik ezeket a reformokat. Meglátjuk, hogy hogyan alakul ez az értékelés, hogyha úgy döntenek, hogy sikerült a reformokat megvalósítani, akkor ezek, ezt el is kell ismerni, és az ország számára teljes vízumliberalizációt kell biztosítanunk, hiszen ez egy nagyon pozitív jelzés enne a közvélemény felé. Azt közvetítenénk feléjük ezzel kapcsolatban, az, hogy ezzel a tettel, hogy értékeljük az elért eredményeket. És egy végső szó Trakatellis úr, aki a illetve Speszanovszki úr, akik a közös parlamenti delegációt elnöklik, nemrégiben Szkópjéba látogattak, és teljes mértékben támogatni szeretném azokat a javaslatokat, amelyek arra irányulnak, hogy javítsuk az együttműködést az Európai Parlament munkatársai, illetve Macedónia volt Jugoszláv köztársaság parlamenti munkatársai között. Ugyanis ezzel a megerősített együttműködéssel a parlamentek jobban tudják biztosítani azt, hogy demokratikus szerepüknek eleget tudjanak tenni a jövőben. Az európai misszióban a kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a reformokat támogassák, és amikor problémák merülnek fel, akkor világosan meg kell mondanunk a kormánynak, hogy végül is reméljük, hogy sikerül majd az országnak a csatlakozási folyamatban a következő területre lépnie. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Thank you very much, Ambassador Fuere. Nagyon szépen köszönöm, Fuere úr. Normális állapotokban most Mayer előadónak adtam volna át a szót, de most Gájer úrnak az elnökök konferenciájára kell menni, ezért most átadom neki a szót, és utána kap Májer szót. Nagyon szépen köszönöm. A vízum kérdésről lenne egy megjegyzésem. Szeretném megkérdezni, hogy mi annak az oka, hogy a vízumkövetelményeket nem lehet visszavonni. Tehát a visszafogadási megállapodás, vagy igazából itt 24 ezer modern, technikailag is teljesen hibátlan útlevelet bocsátottak ki. Igazából én nem látom annak akadályát, hogy vízumokat bocsássanak ki. Nem tudom, hogy mit vizsgálnak most éppen a szakértők. És mikor fejezik be a szakértők vizsgálataikat. Most vettem el. Tehát, hogy a, a, a, tehát, hogy a macedónok vízumenteséget kapjanak? Erre kérdezett rá? Igen. Köszönöm a kérdést. Ahogy mondtuk, van egy szakértői misszió az országban, az Európai Unió részéről, és a szakértők a vízumpolitika enyhítésének feltételeit vizsgálják. Tehát ide tartoznak a biometrikus útlevelek, a dokumentáció biztonságát vizsgálják, a határrendészetet megnézik, hogy a határokon elég erős az ellenőrzés, például a szervezetbűnözés ellen. Még lesz februárban egy szakértői misszió, amely más szempontokat vizsgál majd meg. Ez után majd megnézzük, hogy tényleg sikerült-e mindent teljesíteni. Azonban az Európai Bizottság november végi jelentés pozitívan szólt az országban elért eredményekről. Néhány területet megvilágítottak, ahol még többet lehetne tenni, tehát ez főleg a határrendészetre vonatkozik, jelenleg pedig a saját szakértőink vizsgálják felül a helyzetet. A Mennyiben az összes információval rendelkezünk, akkor a bizottság megteszi saját ajánlásait. De természetesen bizakodunk abban, hogy eh, minden egyes országot saját érdemei alapján ítélnek majd meg, és eh, a bizottság eh, jelentése pedig azt vizsgálja meg, hogy az összes reformot sikerült-e megvalósítani, és hogyha igen, akkor a vízum liberalizáció megszületik Firom számára. Igen, természetesen. Igen. Tehát nincsen semmilyen időtervünk, időzítésünk, de a bizottság jelentése azt mondta, hogy 2009 során olyan helyzetben leszünk, hogy a kérdésére pozitív választ adjunk. Tehát onnantól már a tanács kezében van a döntés. De minél gyorsabban mozgunk, annál jobb. Köszönöm szépen ezt a világos választ, most pedig Meyer úr kap szót. Voorzitter, het is nu 2009 en het was 2009-ben vagyunk, és 2005-ben született egy olyan döntés, amely az ország státuszát definiálta, és pedig Európai Uniós tagjelöltséget jelent ez a státusz. Természetesen még hosszas éveken át kell tárgyalnunk, de ez a tárgyalási folyamat igazából be sem indult. Ez az ország az Európai Unió irányába halad, és mindig öt témáról van szó. Az első az az, hogy mely témákat kell még tisztázni, mielőtt Macedóniát sikeresen fel lehet venni az Európai Unióban. Itt a demokrácia helyzetéről van szó, szó Fuaré úr is szólt erről. Ebben az összefüggésben szóltam a saját állásfoglalásomban is. Itt munkajogról, infrastruktúráról van még szó, a média függetlenségéről. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyeket meg kell oldani. Azonban ez azt jelenti, hogy még sok a teendő. Például az oktatás ügyről is szól ez a jelentés. Számos megbeszélést folytattam az országban, és a társadalom különféle képviselői nagyon ellentmondásosan nyilatkoztak ezekről a kérdésekről. De szerintem a problémának a legegyszerűbb aspektusait világítják meg ezek a kérdések. A fontosabb kérdés az, hogy mikor kezdődnek meg a tárgyalások. Már Horvátországgal zajlanak a tárgyalások, egy kicsit lassabban, Törökországgal természetesen ott is nagyon bonyolult a helyzet. De azonban ezekkel az országokkal már folynak a tárgyalások. A tárgyalások megkezdése után 6-8 évig tartatnak a tárgyalások, amíg az országokat felveszik a végén az Európai Unióban. Természetesen fontosak voltak a nemzeti választások és a tárgyalások kimenetele szempontjából, és én mindig azt szorgalmaztam, hogy nem szabad tovább késlekednünk. Márciusban a következő választásokon mindennek rendben kell lennie, ennek már múltkor így kellett volna lennie, azonban mégiscsak megállapítottuk, hogy a kormányzat szándéka mindig az volt, hogy szankcionálják a választási szabálytalanságokat, és a parlament az igazságügy reformja után beiktatásra került, így pedig elkerülhető, hogy a parlament pártpolitikai összetételénél ne legyenek korrekt dolgok. Ezen kívül még késlekedéseket látunk más területeken is, főleg eh, amennyiben a tárgyalások sikeres lezárására gondolunk. Korábban a szövegekben olvashattuk, hogy eh, olyan megoldást kell találnunk, amely mindkét oldal igényeit kielégíti. És itt az elmúlt időben nagyon kevés haladásról számolhatunk be a név kérdését is meg kellene oldanunk Görögországgal. Mindkét ország most egy kicsit kivár, kicsit visszafogottan reagál. Ennek pedig az lehet az eredménye, hogy októberig olyan dolgokat kellene tisztázni, amelyeknek feladata, hogy ne vezessenek további konfliktusokra. A vízum kérdésről már volt szó, az egyik kérdés az, hogy mit tesz az ország maga. Ez a biometrikus igazolványokat is illeti. Ezek nagyon drágák, de viszonylag hamar elkészíthetők. Ezután az északi szomszéd a Koszovóval lévő kapcsolatokról is szó van, tehát a határőrizetről. A jelenlegi európai tagállamoknak kell eldönteni, hogy a Macedóniával szembeni szankciókat megszüntetik, vagy nem. Az a véleményem, hogy a beutazás jogát ismét meg kell adni a macedónoknak, tehát hogy a macedónokat ne zárjuk ki a vízumpolitikával az Európai Unióból. Megemlíteném most például a nagy albán eh, kisebbség helyzetét. Az albán kisebbség helyzetében eh, az unmik köszönhetően többek között eh, haladás volt. Új nyelvi szabályzás van, a két nagy nyelv helyzete kiegyensúlyozottabb, azonban döntő még a köztisztviselői kar és a romák, a törökök és az egyéb kisebb kisebbségek kérdése nyitott. Ezeket a politikában eh, alulreprezentálják. Mindenképpen a kisebbségek érdekében kell még tenni valamit. Körülbelül 80 módosító van a jelentéshez, azonban ez eh, csak a fele annak, mint a legutóbb. És megalapíthatom, hogy nincsenek óriási véleménykülönbségek. Számos módosító fedi a többit. Múlt héten pedig kompromisszumos indítványokat is sikerült beazonosítanunk. A frakciók számos pontban már konszenzus találtak a nagy meglepetésekkel, tehát már nem számolhatunk. Mivel részenként szavazunk, a frakciókon belül is elképzelhetők még véleménykülönbségek. Mely kérdések aktuálisak még? Először is az Európai Unió bővítése a nyugati Balkán térségében. Ebben a témakörben azt javaslom, hogy a szerb megközelítésnek nem szabad olyan eredménnyel járni, hogy Macedóniának most kevesebb figyelmet szentelünk. Tehát, hogy Macedóniát elhanyagoljuk, hiszen 2005 óta Macedónia már hivatalosan tagjelölt ország. Koszovót el kell ismerni, hogy ne legyenek félreértések, hiszen itt is érvényesek a Macedóniára vonatkozó korlátozások. Habár sokkal nehezebb a függetlenség elismerése itt, mint a legtöbb EU országban, amelyek elismerték Koszovót. Azonban a legtöbb EU tagállamnak nagyon intenzív kapcsolatai vannak Szerbiával. És itt is megmutatkozott, hogy mi a fő csapásvonal az Európai Unión belül. Itt nem Koszovóról van szó, hanem Macedóniáról. Úgy gondolom, hogy világosra kell tennünk, hogy az ország nagyon sokat fáradozott azon, hogy megtegye ezt a döntést, mármint hogy elismerje Koszovót. Ez Montenegróra is ugyanígy vonatkozik. Ez a szakbizottság és a plénum is már a tavalyi év során világosá tették, hogy kívánatos az, hogy lehetőleg minél rövidebb határidőn belül fel kell venni a tárgyalásokat. Elképzelhető, hogy egy olyan szövegben tudunk megállapodni, amely a márciusi választások után, illetve áprilisban már tényleg lehetővé teszi a tárgyalások beindítását. Ez azt jelenti, hogy 2009 első felében a tanács még megfelelő következtetéseket is tehet, hiszen szerintem nagyon sok időt vesztegettünk már el, és ez pedig minden, csak nem pozitív. Nagyjából ez lett volna az, amit el szerettem volna mondani a állásfoglalások kapcsolatban, és most várom a többiek véleményét. Most pedig Pinyor úrnak adom át a szót, aki a szocialisták árnyékelődője. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm a nagykövet úrnak, hogy eh, ilyen kiváló bevezetést eh, nyújtott a mai, vitá, mai vitához. Másodszor egyetértek azzal, amit a jelentéstevőnk mondott, Májer úr, és általánosságban az az álláspontom, hogy eh, a tárgyalásokat a választások után meg kell kezdeni. Macedónia hatalmas utat tett meg az Európai Unió felé a felzárkózásban, és ezt el kell ismernünk. A jelenlegi feltételek mellett tényleg nagy előrelépés volt ez. Három kérdésem lenne, nagykövet úr. Az első kérdés az a reménytelen kérdést illeti, hogy sikerül megállapodni a névben. Ez politikai, politikai ügy, politikai kérdés, ez kopenhágai ügynek tekintik, a kopenhágai feltételek betartását célzó ügynek tekintik-e, vagy azon kívüli ügynek, bilaterális ügynek. Úgy látszik, hogy nem tud napirendről lekerülni ez a kérdés. A második kérdés az, hogy hogyan értékeli a média helyzetét Macedóniában. Szabad, liberális, demokratikus média eh, van-e Macedóniában ön szerint, vagy nem? A harmadik kérdés pedig az, hogy hogyan értékeli a kohabitáción az tehát az albán, macedóniai albánok és a macedóniaiak együttélését a koszovói függetlenség után. Ne, semleges, pozitív vagy negatív hatása volt-e Albánia Koszovó függetlensége az albánok helyzetére Macedóniában? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Deva... Nagyon jó magyarázatot kaptunk Meyer úrtól, hogy milyen prioritások szerepelnek a jelentésben, és hogy a kompromisszumok után milyen a helyzet a tárgyalások tekintetében. Szerintem eléggé nagy a konszenzus, azonban el kell választanunk a koszovói kérdéseket ebben a jelentésben, hiszen van egy koszovói jelentés is. Most ebben a jelentésben volt Jugoszláv köztársaság, Macedóniáról van szó. És Szerbiáról is külön jelentés van. Tehát minden országot saját érdemei alapján kell megítélni, és így kell megítélni azt is, hogy mennyit, mit értek el az országok. Személyesen az a véleményem, hogy a tárgyalásokat a lehető leghamarabb meg kell kezdeni. Nagyon sok időt veszítettünk már el az elmúlt évek során, és olyan helyzetben vagyunk, amelyben Macedónia már megkapta a tagjelöltségi státuszt, de pillanatnyilag Montenegró is kéri ezt a státuszt, és Bosznia külügyminiszterre is szeretnék kérni még az idén a tagjelölt státuszt. Tehát az a helyzetünk, hogy egyre több ország kéri a tagjelölt státuszt, néhányan reménykedik Néhányan reménykednek, hogy el is kezdődnek a tárgyalások. Macedónia már évek óta várja azt, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Nyilvánvaló az, hogy számos akadály van Macedóniában, de Macedóniában nagyon sokat tettek már. Az is biztos, hogy a legnagyobb akadály pillanatnyilag a név kérdése is. A név miatt nem kezdődtek meg még a tárgyalások. Itt az, hogy ne rosszabbítjuk a helyzetet, és itt sem, különféle felfogásokat kell tolerálnunk. Az országoknak, a frakcióknak más, más az álláspontja, de azt megalapíthatjuk, hogy a név kérdése a legfontosabb. Szerintem ezt a helyzetet a lehető leggyorsabban meg kell oldanunk, hogy minél hamarabb tovább léphessünk. Pont most hallottam, hogy azután, hogy tárgyaltunk a kompromisszumos javaslatról, vannak kétségek bizonyos frakcióknál, de remélem, hogy ezeket a dolgokat minél hamarabb megoldjuk, és remélem, hogy a szavazásnál a bizottság többé-kevésbé konszenzusos álláspontot foglal el, hogy ezeket a kompromisszumos javaslatokat tiszteljük, hiszen mit gondol, milyen realista forgatókönyv képzelhető el Macedónia tekintetében? Mit gondol, milyen időpontok realisták, mikor lehet elkezdeni a tárgyalásokat, és mik a véleménye arról, hogy számos országa régióban kéri a tagjelő státuszt, ugyanez lesz a sorsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdések első körében Bérasszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a beszámolót Furere úrnak. Jó ezt hallani, hogy Macedónia egyik másik hát kisé szerencsétlen lépése után is megpróbál előbbre lépni. Az én frakcióm azt reméli, hogy politikailag felelős döntést sikerül majd hozni. Tudják ugye, hogy a névvel kapcsolatos konfliktus folyamatosan szerepet játszik. Az én módos, az én a frakción benyújtott egy módosító javaslatot, kérve, hogy azonnal kezdjék meg a tárgyalásokat az év elején. Hát ezzel kapcsolatban különböző kompromisszumos javaslatok merültek fel. A szocialisták részéről ugye elhangzott, hogy közvetlenül a választások után, márciusban meg kellene kezdeni a tárgyalásokat. Én megelégednék azzal, hogyha a külügyi bizottság ilyen döntést hozna. Hogyha valóban a névvel kapcsolatos vitában a a tárgyalások előrehaladásának vagy megkezdésének blokkolása megszűnik. Ez azt jelenteni, hogy politikailag ez egy olyan kinyilv, kinyilvánítás lenne, mely szerint az összes frakció támogatná azt, hogy a görögök vegyék le napirendről ezt a Görögország vegye le napirendről, napirendről a népkérdést. A NATO meghívott küldött Macedóniának tagsági meghívót. A kérdés az az, hogy ön úgy gondolja-e, a Furére úr, hogy ez a 95-ös egyezmény, ennek milyen értéke van? Ez persze még érvényben van, de mondhatjuk-e azt, hogy a név vita nem lehet akadály a Macedón NATO tagság előtt? A második kérdés, ami felmerül, az az, hogy Görögország részéről az, hogy blokkolják a tárgyalások megkezdését, ez nem akadályozza-e, vagy nem ezzel nem sértik-e meg az európai értékeket, illetve az alapjogi kartát és természetesen ezzel kapcsolatban, hát nem itt a külügyi szakbizottságban, de más szinten megbeszéléseket kell indítani, tárgyalásokat kell indítani Görögországgal, mert ezeket a jogok ezen megsértését nem fogadhatjuk el. Ezeket a kompromisszumokat, illetve módosító javaslatokat nyújtottam be. Örülnék, hogyha a jelentéstevő kommentálná ezt. A január 15-i eh, állapothoz képest még egy kis korrekciót eh, fogalmaztunk meg, amikor is a frakciók jelentősen közeledtek egymáshoz. El kell ugyan mondanunk, hogy az 5-ös és a 6-os kompromisszumban megint csak a név vitával kapcsolatban, eh, a névvel kapcsolatos vita témája túlságosan meghatározza ezt a két módosító javaslatot. Köszönöm szépen Bérasszonynak, megadom a szót a nagykövet úrnak, a, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a parlament képviselőinek a kérdéseket. Természetesen ezek közül egyes kérdések nagyon vitatottak, és megteszek mindent annak érdekében, hogy meg tudjam válaszolni ezeket. Először is, ami az időzítés, időzítést illeti, a tárgyalások megkezdésének időzítését, vagy az erre vonatkozó ajánlást. Természetesen szeretnénk, hogyha gyorsabban haladnának a dolgok, és az a tény, hogy nem sikerült ilyen gyorsan előre haladni, ez annak köszönhető, hogy nem felelt meg az ország azoknak az előrelépéseknek, amelyeket mi kértünk, amelyeket elvártunk volna. Prioritások, benchmarkok fogalmazottak meg 2008-ban, kilenc ilyen benchmark előrehozott választásokkal, és hogyha ezeket betartották volna, vagy betartják, akkor majd javaslom a tárgyalások megkezdését de nem sikerült számos előfeltételnek megfelelni. Ezek közül nyilván a legkomolyabb a választási kérdés volt, és a politikai párbeszéd meglétének, politikai párbeszéd hiánya. Mindemellett a novemberi jelentés után nagyon bátorító előrelépésekre került sor, és megpróbáljuk ezt fenntartani. Hogyha ezeket a reformokat betartják, vagy folytatják a Macedon részéről, Macedon részről, akkor, akkor javasolhatjuk a tárgyalások megkezdését. Ugye éves folyamatról van szó. A következő jelentés, amelyet az Európai Bizottság készít, 2009 őszén esedékes. Feltételezvén, hogy a válasz társak megfelelnek a nemzetközi sztenderdeknek, és hogy minden egyéb kritériumot betartanak amelyeket a ö, csatlakozási mm, partnerségi egyezményben meghatároztunk, akkor nyilván azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság az őszi jelentésében javasoljon egy dátumot a csatlakozási tárgyalások megkezdésével kapcsolatban. A miniszterek tanácsa, az Európai Tanács természetesen mindemellett az előrelépést konstatálhatja, és hogyha úgy látja, hogy bizonyos reformok sikeresen bevezetésre kerültek, akkor nagyon jó lenne, hogyha ezek az Európai Tanács végkövetkeztetései között szerepelnek ezeknek az elismerése. Ami az Európai Bizottságot illeti, teljesen világos az elképzelésünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden előfeltételnek megfeleljen az ország, és ez a, és hogyha erre sor került, akkor, kerül, akkor a bizottság az őszi jelentésében dátumot javasol. De ezek a jelent, ezeknek a jelentésének az elkészítése rengeteg munkát eh, igényel. Hónapokig tart, míg eh, az egyes országok eh, elemzik az, a jelentést, megnézik, hogy mi, mi szerepel ebben, együttműködünk az EBS-szel, e illetve más nemzetközi szervezetekkel, és egy ilyen jelentés elkészítése nem hasraütésszerűen készül, hanem, hanem nagyon sokáig tart, rengeteg egyeztetésre kerül sor, szakértőkkel, nemzetközi szervezetekkel. Remélhetőleg őszre sikerül már ajánlani a tárgyalások megkezdését. Ami a nevet illeti, hát ez igen, nagyon komoly probléma, amelyet föl kell vetni. Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze ezt a kérdést a reformokkal a bizottság azért nem tett ajánlást az előző jelentésében. Ez nem azért volt, mert a névvel kapcsolatban problémák merültek fel, hanem azért volt, mert a kormány nem tartotta be a kopenhágai kritériumokat. Ezzel egy időben mind Rén biztos úr, mind Szolána úr világossá tették, hogy ennek a kérdésnek a megoldása alapvető jelentőségű az egész folyamat szempontjából és az európai perspektíva szempontjából. Továbbra is támogatjuk a mindkét oldalt, hogy találjanak kölcsönösen elfogadható megoldást. Mindezt persze csak úgy lehet elérni, hogyha nyugodt atmoszférában folytatódnak a tárgyalások. Rendkívül fontos az, hogy a kormány ne hozzon olyan döntéseket és ne tegyen olyan lépéseket, amelyeket félre lehet érteni. A következő tárgyalási fordulóra február elején kerül sor. Arra bátorítjuk a kormányt, hogy továbbra is üljön tárgyalóasztalhoz és próbáljon megoldást találni. Szomszédos országokról van szó, rendkívül sok mindent lehet elérni, hogyha megegyezésre jutnak. Ami a két egyéb kérdést illeti, amelyek felmerültek a médiával kapcsolatban, az Európai Bizottság javas, jelentésében ez világos. Arról van itt szó, hogy nagyon sok televíziós társaság magánkézben van, ami nem rossz dolog önmagában, de ezek a tulajdonosok nagyon közeli politikai kapcsolatokkal rendelkeznek, és ezek rányomják a bélyegüket a szerkesztőségi tartalomra. Az Újságírók Egyesülete például a média együtt a kormányjal kell, hogy megoldásra jusson. És és a médiának a funkcióját be kell töltenie, de ehhez a, a keretfeltételeket biztosítani kell, az újságírók munkájának a feltételeit biztosítani kell, ehhez egy független, erős médiára van szükség. Ez nagyon fontos most, ahogy, ahogy közeledünk a, a választásokhoz. nagyon nagy kár lenne, hogyha a szerkesztőségi tartalomra rányomnák a bélyegüket a tulajdonosi jogviszonyok, ugye. Teljesen független médiára van szükség. Emellett vannak természetesen egyéb problémák is, amelyek a múltban gyökereznek. Ilyen például a szegregáció az iskolákban, néhány iskolában, amely feszültségeket okoz iskolai szinten, ezzel szembe kell nézni. Ehhez az kell, hogy a multietnikai modell a mindennapi életben megerősödjön, ehhez pedig az szükséges, hogy iskolán kívüli tevékenységben is bátorítani kell a együtt tanulást. Koszovó függetlenséget természetesen volt, hatással volt Macedóniára és az albán közösség nagyon örült ennek, és aztán a végén láttuk, hogy a kormány elismerte a független Koszovót, persze ez nem volt könnyű, hiszen a kormány szeretett volna fent, jobb, jó viszonyt fenntartani Szerbiával is. Azt hiszem összességében, hogy az elismerés kérdése nagyon érzékenyen, kérdését nagyon érzékenyen kezelték, és azt hiszem, hogy ez a kormány azon vágyát fejezi ki, hogy a stabilitást erősítse a régióban, és a bosznia-hercegovinai misszióban is részt vettek, és nagy veszteségük volt, 11 katona életét vesztette egy helikopter szerencsétlenségben. Minden esetre, ami az etnikumok közötti kapcsolatokat illeti, én optimista vagyok, és rendkívül fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az okradív keret megállapodásnak megfeleljünk főleg ami a helyhatósági választásokat illeti. Köszönöm szépen! Három percünk van, négyen szeretnének még hozzászólni. Kérem szépen, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá egy percben. Kirillov úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, először is, hálásak lehetünk nagykövet úrnak nagyon realista képet festett a közös parlamenti vegyes bizottság tagja voltam, és nagyon hasznos volt meghallgatni az ön szájából is, hogy mi a helyzet. Ami a média problémáját illeti, azt hiszem, hogy kollégáink sokan egyetértenek abban velünk, hogy Macedóniára szükség, Macedóniával haladni kell együtt, és nagyon fontos az is, ami ugye a nagykövet úr is mondta, hogy előre kell haladni a következő választásokon is. A média a legutóbbi állásfoglalásunknak is részét képezte. A gyűlölet beszédről beszédet említem. Ebben nem sikerült eléggé előre haladni ennek elítélésében. Persze, nagyon drasztikus esetekre került sor, két szomszédos ország között. Egyesek azt mondják, hogy ez arra vezethető vissza, hogy nem sikerült a névben megállapodni. Ezért van Macedónia és Görögország között ezekre a, kérdés, e, ezekre a problémás esetekre azért kerül sor, de, de Bulgáriára ez már nem érvényes a Bulgáriával való kapcsolatban. Ami a Macedón médiában történik Bulgáriával kapcsolatban. A legutóbbi miniszterelnöki látogatás során az egyik E, az szerepel, hogy a miniszterelnök megint csak emlékeztetett bennünket arra, hogy hogy vannak olyanok, akik primitívek, Bulgáriában primitívek és, és tanulatlanok, hát nem látom, hogy ezen a területen sikerült-e előrelépést elérni. Ami a vízumot illeti, a macedón polgárok polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy vízum nélkül utazzanak, hogy megismerjék a környéküket. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a nagykövet úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy a tényállást ismertette. Macedóniával kapcsolatban és a jövőbeni tárgyalások megkezdésével kapcsolatban egyetlen kérdésem van önhöz. A következő dolog érdekelne engem. Az etnikai kisebbségek nek van-e képviselete a szerb, bolgár és egyéb kisebbségeknek a parlamentben? Köszönöm. Köszönöm szépen, Stojanov úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék hozzátenni valamit eh, ami, ahhoz, amit Kilop úr mondott. Három módosító javaslatot eh, nyújtottam be. Két módosító javaslatot a jelentéstevő visszautasított. Az egyik a macedónok elleni fizikai tehát a, a bolgárnak valló, magukat bolgárnak valló macedonok elleni fizikai erőszakra vonatkozik. Kérdés, a, a jelentéstevő ellenzi ezt a módosító javaslatot, akkor ő szerinte megengedhető ez az erőszak? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy van-e információja a, a diszkriminációval kapcsolatban olyanokkal szemben, akik ö, bolgárnak vallják magukat. A kérdés az, hogy van-e az a kérdés, hogy van-e bolgár kisebbség Macedóniában, ez hosszú történet, ebben nem akarok belemenni, de van egy bolgár szervezet, amelynek van egy függésben lévő ügye emberi jogokkal kapcsolatban, van-e információja egyéb szervezetekkel kapcsolatban? συζήτησή μας Το ε, κείμενο της Επιτροπής, οι δηλώσεις του Όλη αλλά και η τοποθέτηση... Itt valamiféle zavarodottság van ezzel kapcsolatban, ugyanis mindenki máshogy nyilatkozott. A nagykövet úr is rámutatott arra, hogy nem sikerült betartatni az Európai Bizottság eredeti célkitűzéseit. De a módosító indítványok alapján úgy tűnik, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a késésnek az igazi oka a görög nem. Most, hogyha újra mutogatunk egy országra, az egyáltalán nem fog segíteni az ország reform folyamatának megvalósítására, hiszen ez nem fogja segíteni annak a problémának a megoldását, amelyel az ország már régóta küzd. Azt hiszem, hogy mindazok az országok, amelyek demokratikusak, nem kívánják azt, hogy nacionalista és nem ne demokratikus országok legyenek a szomszédaik. Mi ugyanis demokraták vagyunk itt az Európai Unióban, és ezért azt kellene segítsük, hogy ez az, ez az ország is az Európai Unióhoz közeledjen. Köszönöm szépen. Most röviden fog válaszolni majd a jelentéstevő, és először még a nagykövet úr. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogyha nem tudok minden kérdésre olyan részletesen válaszolni, mint ahogy azt szeretném, de Bersz asszony kérdésére is választ szeretnék adni. Először is azt kívánom mondani, hogy ami a kisebbségi közösségeket illeti, hát azt hiszem, hogy bizony vannak olyan kisebbségek, amelyek a parlamentben is képviseltetve vannak, sőt, ez az egyetlen olyan ország, amelyben van olyan önkormányzat, amelyet Róma a polgármester vezet. Tehát bizony a közösségek azért be vannak vonva a politikai életbe, és el kell fogadni azt, illetve el kell ismerni azt, hogy a kormány milyen előfeszítéseket tett ezen a területen. Hogyha vannak problémák például a bolgárokkal kapcsolatban, talán akkor a dialógus útját kellene választani, és az lenne a legbölcsebb, hogyha a párbeszédes megoldást támogatnánk természetesen a nemzetközi emberi jogok bíróságához is lehet fordulni Strasbourgba, mely hasonló kérdésekben tud ítélkezni, de úgy gondolom, hogy talán a problémákat meg lehet oldani, el lehet kerülni őket, például a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban, és így tovább, és meg tudjuk majd oldani a jövőben, meg tudják majd oldani ezeket a problémákat. Egyébként bízom abban, hogy az Ohridi keretegyezménye a lehető legjobb modellt jelenti a multietnikus több nemzetiségű társadalom megvalósításához, és bizony az is igaz, hogy a közvélemény általában az állampolgárok nagyon is elkötelezettek amellett, hogy kompromisszumokat érjenek el, hogy valahogy sikerüljön előrelépni az európai integráció útján, és a politikai vezetőké most a szerep, nekik kell majd ezt a fajta kompromisszumos szellemiséget a tettekre lefordítani. Reméljük, hogy ilyen formában sikerül majd az országnak a, a csatlakozási folyamatban a következő lépcsőfokra eljutnia. Elnök, köszönjük szépen, most pedig Meyer úrnak adom meg a szót, hogy röviden foglalja össze a helyzetet. Elnök úr, köszönöm szépen. Két nagyon fontos kérdést kaptam. Az egyiket Bér asszony tette fel, amely kérdés arra vonatkozik, hogy talán ne állandóan a Görögországgal folytatott vitára az elnevezés tekintetében utaljunk. Egyébként egyetértek vele, ugyanis az elmúlt években az állásfoglalásainkban elmondtuk már azt, amit ezzel kapcsolatban el kell mondani, talán újra és újra el kellene mondani a véleményünket, de csak akkor, hogyha végre sikerül valamilyen megoldást találni. De talán ezzel se sikerülne a tárgyalásokat is megkönnyíteni. De azonban most a helyzet még nem ilyen, ugyanis egyenőre úgy tűnik, hogy pontosan ez a kérdés jelenti az akadályt a tárgyalások lefolytatása előtt, éppen ezért a kérdésre fel kell hívnunk a figyelmet. A másik kérdés Stojanov úrtól érkezett, és a bolgár kisebbségekre vonatkozik. A megfélemlítések, az erőszak igazából helyesen látja az úr, hogy milyen szerepet töltenek benne a politikai folyamatokban, de nem is ezért utasítottam vissza a módosítást, hanem inkább azért, mert azt kellene megkérdeznünk magunktól, hogy azok a bolgárok, akik Romániában élnek, nem macedónok-e valójában, ugyanis úgy tűnik, hogy közülük nagyon sokan inkább macedónnak vallják magukat, és ezért figyelembe kell venni az ő érzékeny pontjaikat is. Tehát elutasítjuk a megfélelmítéseket, elutasítjuk az erőszakot, de ugyanakkor meg kell előznünk azt is, hogy nehogy bárki az országon belül alkategóriának, vagy másodrendű polgárnak érezze magát. Elnök, köszönöm szépen. Most elnök úrnak még egyszer megköszönjük azt, hogy eljött köreinkben, nagyon szépen köszönjük a válaszokat, és nagyon sok sikert kívánunk a igen nehéz tevékenységéhez. Köszönjük szépen! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretnénk folytatni programunkat. Egy különleges energiabiztonsági szekciót tartunk most. Különböző okai vannak ennek. Az egyik az, hogy ez a szakbizottság nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy az energia biztonságról 2007-ben egy közös külpolitikát alakított ki. Azóta igencsak felgyorsultak az események, és az új orosz gáz, ukr, orosz-ukrán gázvitában megpróbáltunk valamit közvetíteni de legalábbis figyelemmel kísérni az eseményeket. A jövőbe szeretnénk tekinteni. Most a szak ismereteinkkel, jelentéseinkkel, amelyeket eh, készítünk. Úgy hallom, hogy az oroszok és az ukránok aláírták a megállapodást, a gáz még nem jön, de január 19-én hétfőn állítólag már jönni is fog a gáz. Tehát eh, nagyon jó pillanatban tárgyalunk az Európai Unió energia biztonságáról, és nem csak a szállítások megindulásának az időpontja miatt, hanem amiatt is, ami az elmúlt napokban történt. Néhány nagyon lényeges kérdés is felmerült. Álláspontunk az, hogy nem elsősorban energiapolitikai vagy kereskedelmi kérdésről van szó, hanem külpolitikai kérdésről van szó. És külpolitikai megközelítést szorgalmaztunk mi is eddig. A legutóbbi események pedig igazoltak minket. Három jelentést szorgalmaztunk. Az egyiket egy szakértő készítette, Ellen Riley professzor, jogász professzor, aki már régóta együttműködik velünk, ő a londoni egyetemen dolgozik, és itt Brüsszelben is ő a Nabukóról és a déli áramlatról fog expozét tartani. Korábban az északi áramlatról tartott előadást. A következő előadó pedig Andrew Monaghan, a NATO védelmi kollégiumából, Rómából. Ő az Európai Unió energiai külpolitikájáról fog beszélni. Ő állított össze olyan javaslatokat, amelyeket nagyon nagy többséggel megszavazott a házunk. És további lépéseket javasolt. És javasolt tehát, hogy mi történt eddig, mi fog történni. Leltárról lesz tehát szó. Figyelembe vettük, amit eddig is mondott, és eddig nem is volt olyan kiütős energiaválságunk, mint ezekben a napokban. Van még egy tanulmányozó bizottság, akinek a képviselője nincsen itt, Zeno Barán, a szakértőnk, és másfél éve meghallgattuk a jelentését, és mind a három jelentést megtalálják asztalukon, vagy maguk mögött, de a szakbizottságunk honlapján is. Örülünk, hogy körünkben üdvözölhetjük Gerhard Szabatilt, aki a Relex főigazgatóságot képviseli. Ő a Relex végzett munkájá van az energiabiztonsági szempontokra koncentrál. Velünk van a Solana képvisel, Solana úr képviseletében szíven Everts, aki energiaügyi főképviselő, fő megbízott. Yeah. We, we start with the, with the experts in the sequence. Ebben a sorrendben hallgatjuk meg uh, a előadókat, és most pedig átadom a szót adom Riley professzornak. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, uh, Örülök, hogy itt lehetek, és uh, szólhatok jelentés tervezetemről. Jelentés tervezetről van szó, és nagyon kevés idő elteltével szeretném a végleges tervezetet átnyújtani önöknek. Most a Nabukóról és a déli áramlatról szeretnék beszélni. Először is a déli áramlatról, és utána a Nabukóról, utána pedig röviden eh, megvitatjuk mind a kettőt. Tíz percem van, tehát nagyon pontosak lesznek a megjegyzésem és ilyen kérdéseket is kérek. A déli áramlat célja az, hogy a Fekete-tengeren átvezessen egy vezeték, és több ezer kilométeren át Európába hozza a gázt. Ez egy olyan projekt, amelyről el kell mondanunk, hogy nagyon sok kérdőjel tartalmaz az Európai Unió tagállamai számára, és az emberek tekintetében is. A déli áramlatta a következő a nehézség. Mindenek előtt drága. Egy vezetéket szeretnénk építeni, illetve négy 900 kilométeres vezetéket a Fekete tenger mélyén. Tehát 2000 méter mélységben. Hogyha összehasonlítjuk az északi áramlattal, itt két vezetékről van szó, és 200 méter mélységben van. Tehát irdatlan költségekkel járna ez a gázvezeték. A legújabb becslések értelmében 20 milliárd dolláros költségekről lenne szó. Tehát nagyon drága vezetékről van szó. És a jelenlegi gazdasági válságban az olajárak csökkenésével igazából a Gazpromnak sincs elég eszköze, hogy megfinanszírozza ezt a gázvezetéket. Még egy problémáról szólnék, és ez szerintem a választási évben nagyon fontos a képviselők számára. A nagyon drága vezeték nagyon drága gázt is jelent. Tehát az orosz ajánlat az, hogy megépítjük ezt a nagyon drága vezetéket, és utána a fogyasztók nagyon magas áron kapják majd a gázt. Ez pedig egy komoly kérdés. Ezt pedig figyelembe kell vennünk a javaslatban. Ami még hozzáad egy adagot ehhez a dologhoz, hogy nem kapunk új gázt. Itt eh, igazából egy eltérő projektről van szó. Tehát itt arról van szó, hogy ne Ukrajnán keresztül áramoljon a gáz, ahol viszonylag alacsonyak a költségek, ehelyett új eh, vezeték épülne, amely nagyon drága. Ez az európai fogyasztó szempontjából drágább gázt jelentene. Természetesen az oroszok tudják, hogy ez a helyzet, problémák vannak Ukrajnával, és ezt láttuk is. A válaszom pedig az, hogyha ezt a luxus opciót akarjuk, akkor van egy sokkal olcsóbb Ukrajnát elkerülő opció. És a tranzit energia karta alapján lehetne ezt megtenni. Tehát a gáz tekintetében egy olyan rendtartást kell bevezetni, amely garantálja, hogy az európaiakhoz eljut a gáz, anélkül is, hogy eh, írdatlanul drága gázvezetéket építenénk, amelyet meg sem engedhetünk magunknak. Azért további kérdések is felmerülnek a déli áramlattal. Főleg itt a jogszabályokra gondolok az ukrán és a román gazdasági zónákon is át kellene mennie a vezetéknek. Mind a két ország valószínűleg saját maga is szeretné felbecsülni, hogy mit jelent számukra ez a dolog. Ukrajna valószínűleg nem érdekel benne, mert elveszti a tranzidíjakat. Hogyha megépül, akkor nagyon drága gáz kerül Romániába, amit Románia nem feltétlenül akar. Tehát ezekről a kérdésekről is szó van, és ezek a kérdések járultak hozzá elsősorban ahhoz, hogy késlekedik a déli áramlat megépítése. Szerintem nagyon komoly kérdésekkel kell az Európai Uniónak foglalkoznia itt a gáz árával kapcsolatban. Hogyha megnézzük most a napukkót, itt a fő probléma a bukóval az, hogy honnan jön majd a gáz bele. Itt a egyik gázforrás eléggé problémás. Tudnunk kell, hogy növekedni fog a gáz iránti igény, azonban a gázmezőkben nem igazán fektetnek be. Tehát olyan gázmezőkről van szó, amelyekben nem történt elég befektetés. Itt a világ harmadik legnagyobb gáz mezőjéről van szó, azonban nem volt pénz. Ezen kívül gondoljunk arra, hogy ez az ország, ahol ez a gázmező található, Irán, amely szankciók által sújtódik. Tehát, még akkor is, hogyha a szankciókat elfelejtjük, akkor itt közép és hosszú távon óriási külföldi befektetésekkel lehetne csak megnyitni ezt. Egy potenciális arab gázvezetés, gázvezeték, arab gázzal Törökországon keresztül is szóba kerül. De ismét időtényezők vannak. Türkmenisztán esetleg az egyik legesélyesebb a Nabukó megtöltésére, de itt a probléma nem főleg a gázban rejlik. Hiszen Türkmenisztánban nagyon sok gáz van. Itt az igazi probléma ismét az idő és a költségek, hiszen időbe kerül, amíg a gázmezőket meg lehet nyitni. És a türkmén kormányzat is óckodik, hiszen viszály van, ebben a tekintetben konkurencia harc, a vásárlók, a potenciális ügyfelek között az Európai Unió, Kína, és megvan annak a lehetősége, hogy Iránból szerezünk be a gáz, de aztán megint ott van a szankció, tehát Irán most pillanatnyilag kiesik. Azerbajdzsánban is reménykeltő gázlelőhelyek vannak, főleg a Kaspi-tengerben, de tudnunk kell azt is, hogy Törökország és Grúzia is ott van a gáz útjában. Elképzelhető, hogy jó nagy gáz lelőhelyek vannak, azonban a probléma az abból áll, hogy hogyan jut el a fogyasztóhoz Európába, hogyan lehet szállítani a gázt. Itt Törökországnak pedig saját szerepe van a gázszállításban. Hiszen Törökország maga is jelentős fogyasztó. Tranzit gondjai is vannak, és felmerül az a kérdés, hogy a törökök követeléseinek mennyire hajolhatunk meg, tehát mennyire engedjünk a törökök követeléseinek. A Nabokóval szemben is felmerül ez a kérdés, és a gazdasági válság nem segített. Biztosítani kell azt, hogy megfelelő gáz kerül a vezetékbe, mielőtt a Nabokó építéséről szó lesz. De Európa számára az energia nagyon fontos kérdés politikai és pénzügyi kötelezettségvállalásról is szó van. Tehát nyitott szemmel kell élnünk, és tudnunk kell, hogy a projekt egy-két évbe beletelik majd, és azt is tudnunk kell, hogy a napokon nem biztos, hogy teljes kapacitással működik majd. Az Európai Unió pedig természetesen abban érdekelt, hogy Európába hozza a közép-ázsiai gázt, és pedig úgy, hogy ne legyenek jelentős akadályok a gáz útjában. Tehát a dolgot úgy látom, hogy a déli áramlat nem szolgálja az európai fogyasztók érdekeit. Az európaiak pedig ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy uh, igazából csak azért építenek egy nagyon drága vezetéket, hogy kikerüljék Ukrajnát. Szerintem egy energiakarta szerződést kell kötni. A Nabukó kérdése pedig az, hogy honnan töltsük meg a vezetéket. Van gáz, nem erről van szó, de azt kell tudnunk, hogy az Európai Unió energiabiztonsági megítélése hogyan néz ki. Tehát meg kell nézni, hogy politikailag mennyire lehet kötelezettséget vállalni. A folyékony földgáz is opció lehetne. Ez a dél-kaukázusi vezetéket érinteni Baku és Erzurum között. És itt pedig a Csejháni kikötőbe lehetne elvinni a gáz, a Csejháni kikötőbe pedig folyékony gáz formájába lehetne hajón szállítani. Drága ez a dolog, azonban közel nem olyan drága, mint a déli áramlat vezeték. És ez elképzelhető lenne megfelelő időn belül is. Van egy Nabucco Light. A közép-ázsiai gáz már eljut Európába görög-török közvetítéssel. Tehát a dél-kaukázusi vezetéken keresztül bejut a gáz a török, és onnan a görög vezetékekbe. És elképzelhető, hogy onnan Olaszországba lehetne építeni egy vezetéket. Meg kell néznünk, hogy a jelenlegi vezetékek dél-kelet-kelet-európába hogyan néznek ki. És ez pedig elképzelhető lenne, hogy egy Nabucco Light stratégia megvalósulhatna. Hogyha csak a gazdasági szempontokat tekintjük, akkor ezek mind drágák. De stratégiailag fontos az energiabiztonság Európában, és így meg kell, fel kell tennünk a kérdés, hogy a Nabukót akarjuk, a Nabukó Light-ot akarjuk, ezek az Európai Unió opciói, a déli áramlat igazából nem opció, tudnék még beszélni, de most abba hagyom, mert szerintem kimerítettem a 10 percemet. Köszönöm, Ráli doktor úr, most pedig a szót átadnám Andrew Manegennek, a NATO védelmi kollégiumától, aki Rómából érkezett, és ő az energia aspektusokkal összefüggő külpolitikáról szeretne beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy önök előtt itt ma szólhatok, és nagyon örülök annak is, hogy két olyan dokumentumról szólhatok, amelyeket nagyon nagy érdeklődéssel olvastam. Ahogyan az előttem felszólaló 10 perc alatt egy rendkívül széles körű kérdést próbált meg előterjeszteni, én inkább két vagy három aspektusra szeretnék fókuszálni, hogy inkább kérdéseket vessünk fel és vitát gerjesszünk. Az egyik legfontosabb kérdés, tehát amire szeretnék utalni, az az, hogy akárhogyan is nézzük a helyzetet, az Európai Uniónak az energiabiztonságot egy rendkívül nagy kihívásokkal taglalt aspektusban kell, vagy kontextusban kell tárgyalnia, akár biztonság, akár politika szempontjából. Itt van a gazdasági lassulás, azután az, hogy bizony nem mindenki a, tartja be a játékszabályokat a partnereink közül, és a legvégén pedig fel kell vetni azt is, hogy inkább energia bizonytalanságról van itt szó. Egyrésztről a két jelentés megpróbált a belső kérdésekre fókuszálni, tehát arra, hogy belső koherenciát, infrastruktúrát alakítsunk ki, szolidárisak legyünk egymással szemben Európán belül. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos, hogyha egy igazi energiastratégiáról kívánunk beszélni. Hogyha ö, engem kérdeznek, szerintem stratégiai kezdeményezésre van szükség. Hogyha van egyfajta belső koherencia, akkor a kihívásokkal szemben sokkal erősebben tudunk fellépni, és ugyanakkor ki fogjuk tudni használni azokat a lehetőségeket, amelyek kínálkoznak. Tíz percemben először Oroszországról szeretnék beszélni, ugyanis ez az egyik legfontosabb kérdés, amikor az európai energiabiztonságról szólunk. Azután két fontos kérdésre szeretnék még kitérni. Az egyik a diversifikáció, ez főként a különböző útvonalak és forrásokra fog majd vonatkozni, úgy a jelentésekben ezzel kapcsolatban olvashatunk javaslatokat is. És másodszorban pedig röviden a NATO szerepére szeretnék reflektálni az energiabiztonsággal kapcsolatban. Az Európai Uniónak mindenképpen az összes partnerével karöltve kell majd dolgoznia, azokkal, akikkel jelenleg dolgozunk, és azokkal is ki kell építeni ezeket a kapcsolatokat, akikkel a jövőben kívánunk együtt dolgozni. Az egyik legfontosabb kihívás az energiabiztonsággal kapcsolatban a jövőre vonatkozólag az, hogy Oroszország az energiát politikai nyomásgyakorolásra fogja felhasználni, aztán ott van az európai, a geopolitikai helyzet a földgáz és, föl és kőolajtermeléssel kapcsolatban. Ugye itt nagyon sok vita van Oroszország és a szomszéd államai között is az infrastruktúra, a termelési kapacitás, ezek problématikusak lehetnek, és ezzel kapcsolatban Európának nagyon nagy kihívásokkal kell megküzdenie. Azután az orosz ukrán gázvitával kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan hat ki Európára. Az orosz Európai Uniós perspektíva szempontjából bizonyára mindenki hallhatta már Putyin miniszterelnök úr sajtó nyilatkozatát január 8-án, amikor is nagyon keményen kimondta, hogy mi az irányvonal. Ha akarnak valamit, akkor tegyenek valamit az európaiak. Úgy gondolom, hogy Oroszország bizony az energiát a jelenlegi európai építkezés átszerkesztésére fel fogja használni eszközként. Gondolok a biztonsági felépítésére Európának, és bizony tartok attól, hogy ez a gázvita az gazdasági és energiainfrastruktúrák átgondolására is fel fogja használni Oroszország. Azt fogja sugalni, hogy át kell ezeket gondolni, és bizonyára amellett fognak érvelni, hogy az európai energiának működőképessé kell ezt tenni, tehát át kell gondolni és valószínűleg az oroszországoknak nem tetszik a tranzitprotokoll és általában az energiakarta. És végül Oroszországgal kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy Oroszországban azért a gazdasági problémák 2009-ben komolyak lesznek, és ebből valószínűleg politikai, a politikai helyzet is meg fog változni. Valószínűleg a Gazprom és az állam közötti kapcsolatokra is ki fog hatni mindez. Hogyha a diversifikációra térjünk most rá, ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nagyon jó az, amikor diversifikálunk, de ugyanakkor ez felvet azért olyan pontokat is, olyan kérdéseket is, amelyekre oda kell figyelni. Gondolok például arra, hogy hogyan is fog mindez az Európai Uniós szolidaritásra kihatni hogyha a legfontosabb számunkra az európai szolidaritás, ami nagyon jó cél, és tovább próbáljuk diversifikálni az erőforrásokat, akkor egyre inkább felmerül majd az a kérdés, hogy kivel szemben is vannak az energiabiztonsággal kapcsolatban problémáink. Meg kell ezt fogalmaznunk. Hogyha tovább diversifikálunk, akkor ezt a kérdést egyre erősebben fogjuk tapasztalni. Másodszorban vajon hogyan fog működni mindez a diversifikáció szolidaritás nélkül? Hogyan fogunk tudni megegyezni abban, hogy milyen irányba ö, munkálkodjunk? Ami az infrastruktúrát illeti, ki fogja kifizetni a diversifikáció árát az infrastruktúrákban, akkor, amikor ilyen nehéz pénzügyi időszakokat élünk? Nagyon fontos belső kérdéseket is felvet ez, tehát erre koherens választ kell szolgáltatnunk. Aztán ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés is, hogy vajon a diversifikációnak milyen kihatása lesz a partnereinkre, amennyiben a jelenlegi partnereinken kívül tekintgetünk, akkor ők mit fognak tenni? Majd akkor ők is új partnereket keresnek, és ebben az értelemben valószínűleg a partnereink egyre távolodnak majd tőlünk. amikor a diverzitásról beszélünk, akkor persze egyértelmű, hogy a cél az az, hogy a lehető legtöbbféle, legsokfélébb energiaforrást és útvonalat tartalmaz az energiamixünk, ne csak Oroszországból, hanem más megbízható partnerekből, hosszú távon fenntarthatóbb forrásokból is importáljuk. Ugye itt a déli áramlatról beszéltünk nagyon sokat, azonban az is felmerül, hogy meg kell nézni azt, hogy meddig akarjuk a diversifikációt e, erőltetni. Ugye a déli áramlat területei nagyon ingoványos területek, gondolok például Karabakra, ugyanis Oroszország és Grúzia között a kapcsolatok nem fényesek, és hát azt is tudjuk, hogy még akkor is, hogyha erősítjük a tcbt et a déli kaukázuson keresztül, akkor is lesznek további biztonsági kockázatok. Hogyha Közép-Ázsiáról beszélünk, akkor vajon mennyire vagyunk bizonyosak abba, hogy megbízhatóak a forrásaink és a partnereink? Vajon ez egy nagyobb, hosszabb távú partnerséget vete fel, ez -e az érdekünk, vagy sem? Tehát igazából nem szabad, hogy csak azt tartsuk szem előtt, hogy Oroszországtól eltávolodjunk, és ugyanakkor ne öm, gondoljuk végig azt, hogy kik is lehetének az új partnerek. Bizony, bizonyára ö, Türkmenisztán ö, nagyon jó szolgáltató lenne, Irán is ö, stabilabb esetleg, mint ö, Oroszország politikai értelemben de a régióban a Nabucco, a BTC, BTE esetében ne csak arra gondoljunk, hogy Ukrajnát felve, felváltjuk egy másik útvonalra. Tehát ne rakosgassunk az egyik kosárból a másikba ugyanazt a terméket. Nagyon fontos azt a kérdést is felvetni, hogy, Or- hogy Törökországnak mi is ebben a szerepe, Ugye Oroszországban is ott vannak az orosz kapcsolatok kérdése, ott van az, hogy szintén növekszik a gáz, földgázfogyasztás. Tehát ezek mind-mind olyan témák, amelyeket a diversifikáció esetében fel kell tennünk magunknak. Aztán a közel-kelet is alternatív szolgáltatóként szó, szóba jöhet, azonban azért lássuk, hogy nem igazán stabil politikai értelemben, és ráadásul miután az Európai Unió onnan kapja kőolaj szállítmányainak nagy részét, nem lenne stratégiai szempontból igazán jó az, hogyha innentől kezdve a földgázt is onnan kapnánk. Afrika. Nagyon hasonlóak a helyzetek. Lehet, hogy a stabilitással kapcsolatban is kérdéseket kell felvetnünk, vagy a tranzitútvonalakkal kapcsolatban. Úgyhogy Lehet, hogy kereskedelmi értelemben ennek van létjogosultsága, de azért a biztonsági és politikai kérdéseket is fel kell vetnünk. A jelentésben közvetlenül nem esett szó valamiről, arról, hogy kik is a jelenlegi partnereink. Nagyon fontos kapcsolataink vannak jelenleg is, a NATO-val például, és ez rendkívül fontos, hiszen a terrorista cselekmények, vagy csak egész egyszerűen a forrásországokban a konfliktusok is kockára tehetik az energiabiztonságunkat. Nézzük akkor a NATO szerepét. A NATO korlátozott értelemben vehet részt ebben a kérdésben, igazából csak kiegészítő ki, um, egészítő szerepet szánhatunk neki, de ugyanakkor az energiabiztonság uh, szempontjából mindenképpen figyelembe kell venni. Egyrészt azért, mert nagyon nagy a partnerségi uh, hálózata, beletartozik Norvégia, beletartozik Törökország, Kanada és az Egyesült Államok is. Jó a kapcsolata a közel-kelettel, illetve Oroszországgal és a mediterrán országokkal is, tehát rengeteg partnere van, amelyek az energiabiztonsági ellátás szempontjából is kulcsfontosságúak lehetnek. Azután ott vannak a menedzsment kapacitásai, amelyeket az Európai Unió szintén kihasználhat, Bele tartozik ide a tengeri védelem kérdése is. Nagyon sok szállítmánya a tengeren keresztül halad át ugyanis. Tehát erre az aspektusra is oda kell figyelni. Azt javaslom, hogy erre a kérdésre érdemes lenne kitérni a jelentésben, mert ez egy kicsit hiányosnak találom a jelentést. És itt akkor le is zárnám néhány végkövetkeztetéssel. Az Európai Uniónak az energiabiztonságot egy instabil világban kell elérnie, ami azt jelenti, hogy eszközökkel kell, hogy ellássuk magunkat. Az elmúlt két-három évben már sikerült meggyőznünk magunkat, illetve megegyeznünk abban, hogy mire van szükség, de abban még nem sikerült, hogy mindezt hogy fogjuk megtenni. Nem lehet csak a régi a külpolitikai mechanizmusokon keresztül elérni mindezt mik legyenek a, mely, mely legyen a menetrendünk, az ütemtervünk, az európai energiabiztonságot mekkora 2010-re, 2015-re vagy 25-re kell elérnünk, mikor kellene az európai stratégiát ebben az értelemben elfogadni és megvalósítani. Kik is a partnereink ebben, és mi az ő ütemtervük, az ő menetrendjük az európai közösségeknek meg kell reformálniuk a politikáikat, és segíteniük kell a partnereiket azokban a kérdésekben, amelyekben segítségre szorulnak. És még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm a meghívást, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen az előadónknak, és most megadom a szót Szapatino igazgató úrnak a Relax-től, a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a két tanulmányt kommentáljam. Ezeket nagyra értékeljük, és ezek, ezek nem ellentmondásosak, nincsenek nekünk se ellentmondásaink ezekkel kapcsolatban. A vitára egy nagyon érzékeny időpontban kerül sor. Az energia, az európai energiaellátás nagyon érzékeny, nagyon sebezhető. És azt is szeretném elmondani, hogy számos kérdés, amit felvetettek, a tavaly novemberi stratégiai visszatekintőnkben is szerepel. Ugyan a külügyi szakbizottságban vagyok most, de szeretnék utalni arra, hogy az energiaellátás biztonságának két aspektusa van. Külső és természetesen belső piaci aspektusa is. Szeretnék utalni arra, hogy elengedhetetlen az, hogy szolidárisak legyünk. Az elmúlt napokban erre már sor került még nem e, Európai Uniós tagállamokkal szemben is, és fizikailag is a meglévő és még építendő mm, infrastruktúrával kapcsolatban, a balti országokat rá kell kapcsolni az infrastruktúrára, egyéb infrastruktúrális projektekről van szó például Dél-Kelet-Európa irányába. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egységesen kell fellépni. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nem mindig sikerül megvalósítani. Ennek oka van, és ez az ok az, hogy nagyon heterogén az energiaellátás a tagállamokban, és természetesen az ellátási hátterüktől függően különböző hangsúlyos pontokkal, prioritásokkal rendelkeznek a tagállamok. Az egyik legfontosabb és elsődleges aspektus a belső aspektus. Aztán felmerülnek a külpolitikai aspektusok is, és igen, tényleg ez egy új dimenzió, amely megnyílt, és ez megmutatja, hogy a témát nem lehet tovább hanyagolni. Elősz, nem először kerül sor a gázellátási problémákra, és ennek is megvannak az okai. Mégpedig egyre jellemzőbb a nacionalizmus a források területén, nem csak Európában, hanem máshol is. Volatilisek az árak, és a diversifikáció, amelyre mindenképpen szükség van, ez új kereskedelmi kockázatokat vet fel, új kereskedelmi útvonalakon. Ezért a déli folyosó az egyike a hat elsődleges infrastruktúrális projektnek, amelyekről beszéltünk. Két alternatíva van, vagy hát egy alternatíva, két lehetőség a különbségek felmerültek itt. A South Stream, tehát a déli áramlat e, közös érdekeket e, érint, a Nabucco pedig még inkább ugye, európai projektről van ennek esetében szó. Régóta foglalkozunk ezeknek a problémáknak a megoldásával. A következő alkalom, remélhetőleg következő alkalomra jövő héten Budapesten kerül sor a Nabukó csúcs találkozóval kapcsolatban. És ott majd remélhetőleg már világosabban látunk, és le tudjuk mérni a projekt megvalósításának esélyeit. Az Európai Uniónak így tehát lehetősége van arra, hogy ne csak a származási országokat, hanem a tranzit útvonalat is diversifikálja. Ami az energiapolitikát illeti, az Európai Parlament már 2007. szeptemberében az állásfoglalásában utalt arra, hogy több lépésre van itt szükség, a belső dimenziók szorosan összekapcsolódik a klímacsomaggal, a külső dimenzió pedig valami olyan dimenzió, amelyben főleg a jelenlegi válságban a céljainkat és az eszközeinket is újra kell gondolni. Például a gáztárolási irányelv felmerül itt, illetve gyorsabb lehetőségeket lehetőséget kell találni olyan infrastruktúrális projekteknek az új finanszírozására, amelyek és ezeknek a politikai támogatására, amelyek elsődlegesek. Elnök úr, tulajdonképpen részemről ennyi, várom a kérdéseket, hogyha hozzám is intéznek kérdéseket, akkor ezekre visszatérek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen eh, Szabatil úrnak, eh, és mielőtt a vitát megnyitom, egy rövid megjegyzésem lenne a napok Nabukkóval kapcsolatban, illetve az kérdés kritikusságával kapcsolatban, ami a Nabukkot illeti. Riley úr beszélt a rövid és középtávú mm, lehetőségekről, Irán kizárásáról, és ezzel egy időben felmutatta, a Kaszpi-tengeri közép-ázsiai források korlátait is. Hogyha nagyon optimista forgatókönyvvel dolgozunk, mely szerint az iráni nukleáris probléma megoldódik, és Irak stabilitása is megvalósul, ami hát elég hosszú távú perspektíva. Talán a két ország, ugye a két ország feltölthetné a Nabucco gázvezetéket. Egy nem igazán egy ugye a parlamenti diplomácia privilégiumát kihasználva, hadd tegyek könnyelmű kijelentéseket is. E, Delili úrral, a főtárgyalóval, a nukleáris, iráni nukleáris programmal kapcsolatban beszéltünk. Az iráni külügyminiszter helyettessel is, ismerik ugye az embargó helyzetet, a geopolitikai helyzetet, tehát az hangzott el, hogy gyakorlatilag 10 milliárd kubikméter áll rend, négyet Svájc foglalt le, és hatot szállítani tudnának. Kettő éven belül gyakorlatilag 40 milliárd kubikméter tudnának szállítani, a Nabukót ennél kevesebbre tervezték. Erdogán úr a miniszterek konferenciáján szólalt föl, és hogyha csúcs szintű találkozókra kerül sor Törökország képviselőivel, akkor a gáz kérdések mindig fel, felmerülnek, illetve a, a fűtőanyag, nyersanyag szállítási kérdések felmerülnek mindig. Remélhetőleg a NATO főtitkára Jakob Szefelt is megjelenik majd előttünk hamarosan. Néhány nappal ezelőtt azt említette, hogy az energia biztonsága NATO számára is alapvető jelentőségű. Nos, tehát vannak alternatívák. Az igazi alternatíva az azt jelenti, hogy külön más forrásból, más úton öm, szállítunk gázt, vagy kőolajat. Miért olyan fontos ez? Egyre inkább meg vagyunk győződve róla, hogy ez külpolitikai és biztonságpolitikai kérdés, ez nem energiapolitikai kérdés most már csak, ahogy ezt a szakértő úr is hangsúlyozta. Ezen keretek között kell tehát foglalkozni az említett kérdéssel. Az orosz állami titkosszolgálati stratégiában is az szerepel, hogy ez külpolitikai eszköznek fogják tekinteni. Emellett a biztonságot azért is érinti, mert az ipart érinti, és több millió állampolgárt. Nekünk az a feladatunk, hogy az állampolgárokat képviseljük itt. A biztonságot annyira érinti ez a kérdés, hogy ezt már nem lehet teljes mértékben zárt ajtók mögött tárgyalni, és bilaterális kereskedelmi kérdést csinálni ebből. Európai választásokra kerül sor. Négy-öt hónapon belül mindenki aki ugye képviselő, választ kell, hogy adjon a polgároknak, a választóknak, akik azt kérdezik, hogy mit, tettetek, mit tettünk annak érdekében, hogy fűteni tudjuk a eh, házai otthonainkat, eh, hogy termelni tudjunk, hogy a munkahelyünket eh, megtarthassuk, mit, tesz, mit tesznek, teszünk annak érdekében, hogy ne kerüljön sor további olyan válságra, mint amire sor került eddig, főleg olyan szélsőséges e-, helyzetekre, mint, mint Bulgáriában. És az Európai Unióban ugye a szolidaritásnak meg kell valósulnia, ahogy említette a szakértő úr is. Ez tehát felveti az egész kérdésnek a politikai fontosságát kulcsfontosságú horizontális kérdésről van szó, az Európai Parlament itt ebben úttörő szerepet játszott, hogy felvesse ennek a külpolitikai aspektusát ennek a kérdésnek. A média megfelelt a mi törekvéseinknek január elején vetettük ezt a kérdést föl. Azt mondták, hogy az Európai Parlament volt az első, mely megértette, hogy blokkként egységesen kell fellépnie az Európai Uniónak ebben a kérdésben, és ennek köszönhetően lépett aztán a nemzetközi színpadra az Európai Bizottság a tárgyalások során és külön megemlítették a szakbizottságunkat is. Pászkó úrnak adom meg a szót az alelnökünknek. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy ami most történt a télen, tényleg eltökélté tesz minket, hogy nagyon komolyan foglalkozunk a helyzettel. Már múltkor is komolyak voltunk, de nem volt politikai akaratunk, hogy a politikai következtetéseinket átültessük a valóságba. Most ugyanazok a következtetéseink, de talán most még fontosabb lenne valósággá váltani azokat. Itt stratégiai fontosságú kérdésről van szó, nem csak külpolitikáról. Pillanatnyilag a nagy geostratégiai játékról van szó, amely az elkövetkezendő 50 évet uralni fogja. És hogyha nem reagálunk megfelelően, akkor elveszíthetjük a játékot. Ez a játék a globalizált világban amelyben egyre több az egymástól való függés, azt jelenti majd, hogy jobban fogunk függeni az olaj- és gázforrásoktól, és nem kölcsönös függőség révén. Ez pedig nem eh, lesz eh, mentes a kizsákmányolástól sem. Tehát ez a helyzet. A fő probléma, amire megoldást kell találnunk, az, hogy nagyon képlékeny területeken vannak az ásványkincsek. És az egyetlen egy megoldás az lenne, hogy megpróbáljuk az országokat stabilizálni, ahol a gázlelőhelyek vannak. A második megjegyzésem, a megközelítésünk vagy egyéni, vagy közös. Pillanatnyilag azt látjuk, hogy egyéni kezdeményezések dominálnak, ez pedig rossz. Mert azt is látjuk, hogy ellenállás van az egységes európai energiapiac ellen. Néhányan közülünk pedig eh, még mindig az oroszok túszaként kell, hogy éljenek, vagy az ukránok túszaként. Az európai egységes energia belső piac ellenzői ezt okozzák. Oroszország. Oroszország is stratégiai játékot játszik, hiszen Oroszország újra pozícionálja magát a hidegháború utáni világban. Megpróbálja újjá rajzolni a térképet, megpróbálja újjá írni a törvényeket. És most jobb helyzetben van, mint korábban. Ezt mi nem ítélhetjük el, Valószínűleg ugyanezt tennénk mi is, hogyha mi lennénk Oroszország. Meg kell vizsgálnunk a helyzetet, és reagálnunk kell. Végezetül pedig azt mondanám, hogy ami a Nabukót illeti, egyetértek az első felszólás. A Románia esetében már lát láttuk, hogy a déli áramlat a Nabucco versenytársa lehet. Itt nem arról van szó, hogy mennyi pénzre van szükség, hogy ha a déli áramlat átmegy a vizeinken, hanem politikai, stratégiai problémáról, kérdésről van szó. Hiszen a déli áramlat meg akarta ölni a Nabukót, és pedig úgy, hogy megvásároljuk a potenciális Nabukó forrásokat a déli áramlat számára. És pedig úgy, hogy a Nabucco potenciális felhasználóit átirányítjuk a déli áramlatra. Ez tény. És már léteznek ügyfelek a déli áramlat esetében is, nem csak a Nabucco esetében. Oroszország pedig abszolút nem habozott abban, hogy szenvedést okozzon azoknak, amelyek nem feleltek meg elvárásainak. Tehát Oroszország abszolút nem fog habozni, hogy a saját nacionalista, egoista érdekeit kövesse. Köszönöm, Paszkú úr! Most Oniskiewicz úrnak szeretném átadni az szót. Köszönöm, elnök úr! Én egy kicsit tovább mennék annál, amit Paszkú úr mondott. Szeretném megkérdezni, hogy miért ügyetlenkedünk itt. Ördögi körben vagyunk, semmi nem történik, vagy legalábbis az az érzésünk, hogy semmi nem történik. Nyilvánvalóan a Nabukó potenciális forrásai az oroszok nagyon könnyen meggyőzhetik, hogy a Gazprommal hosszú távú szerződést kössenek, hogy orosz vezetékeken keresztül táplálják be a Nabukóba például a kazah gázt. Az Európai Uniónak bizonyos pénzt is áldoznia kell erre a célra, ugyanúgy, mint a Galileo esetében, hiszen a Navukónak stratégiai jelentősége van. Ezt mindenképpen meg kell lépnünk. A második kérdés a következő. A figyelmüket a következő elemre irányítanám. Oroszország esetében nem csak arról van szó, hogy a Gazprom az egyetlen gáztermelő, hanem az is a probléma, hogy a Gazprom a szállító is. A Gazprom kezében vannak a vezetékek. Egy vezeték van Oroszországban, amely nem az oroszoké, ez a CPC, ez a Kaspi, ez a Caspian Pipeline Corporation, és a By Tengiz Chevroil tulajdonában van ez a vezeték. Ez az egyetlen, amelyik nem Gazprom tulajdon. A Gazprom pedig az orosz állam. Hogyha nem orosz állami vezetékeket használnánk, a helyzet más lenne. Tehát gondoljuk bele, hogy van egy vezeték, ez paradox helyzet, orosz területen átmegy, de nem az orosz állam kezében. A következő megjegyzésem pedig az, hogy fejlődik a technológia, a LNG technológiára gondolok. Tehát szeretném megkezdeni, hogy van lehetőség ennek a technológiának a felhasználására? Tehát a folyékony gázra gondolok, hogy ezt a gázt könnyebb használni. Rafsek úr? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a nagyon érdekes előadásokat és a vitát. Egy hosszú távú kilátást említenék meg. Az északi sarkra tennék egy kirándulást. Az északi sarkon olvad a jég, és lehet, hogy öt éven belül elolvad az északi sarkon ott óriási gáz tartalékok vannak az északi sark alatt. Grönland alatt tehát gáz van. Így pedig uh, grönlandi partnereinkkel szállíthatnánk a folyékony gázt Európába hihetetlen mennyiségű gáz rejlik a földben, és Dánia, Oroszország és Kanada is veszekszik azon, hogy kié ez az északi sarki gáz. Dánia már a Hágai Nemzetközi Bíróságot is megkereste, hogy oldja meg ezt a problémát. Hogyha hosszú távon gondolkozunk, és az itteni viták azok hosszú távúnak tűnnek, akkor ez az esetőség is alternatíva lehetne az Európai Unió számára. Egy utolsó megjegyzésem lenne. Nagyon sok mindent megoldhattunk volna, amennyiben Ukrajnának gáza lenne. És a szélenergia fontosságát is kiemelném, és a szélenergia szállíthatóságát is. Köszönöm. Just, just a comment. Megjegyzés. Az olaj és az, az, az, az északi sarkra származó olajról, olaj és gázzal kapcsolatban már készül egy tanulmány, amint ez kész, akkor erre visszatérünk. Kelem úr, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a szakértőinknek, kiváló információkat kaptunk. Ezen előadásoknak az eredménye az, hogy az olcsó és zökkenőmentes gázszállítás időszakának vége. A gáz egyre drágább. Az igazán sokkoló hír a déli áramlattal kapcsolatos volt. Politikai hibák és félrekalkulációk eredménye volt ez. Egyes országok azt remelték, hogy olcsón kapnak gázt majd, alternatív gázvezetékeken keresztül, amelyeket az orosz fél kínál. Azt hiszem, hogy a megbízhatóság lesz a legfontosabb az elkövetkezendő időszakban. Az autoriter rendszerek és a, a dikta, diktatúrák nem igazán megbízhatóak, és felmerül adnak a veszélye, hogy a gázt politikai nyomásgyakorlás eszközeként használják. Manekjan úrhoz fordulok. Ő azt mondta, hogy fontos erősíteni az együttműködést a hasonlóan gondolkodó partnerekkel. Tehát erősíteni kell a transatlanti együttműködést, hiszen nagyobb megbízhatóságra van szükség. A második kulcsfontosságú, vagy kulcs szó a szolidaritás. Ez az, amit Paszku úr hangsúlyozott. Azzal a dilemmával nézzünk szembe, hogy az egyéni megközelítéseket kell -e, e itt e, követni, vagy pedig a stratégiai megközelítéseket. Két kérdésem lenne. Először is az energia karta hatékonyságával kapcsolatban és ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Az Orosz Külügyi Bizottság elnöke körülbelül egy éve azt mondta nekünk, hogy Oroszország aláírta az energiakartát, akkor írta alá, amikor gyenge volt. Most pedig kész arra, hogy újra tárgyalja. Ezt hiszen úgy érzi, hogy ez a fogyasztóknak jó, nem pedig a termelőknek. A második pedig a kérdés az, hogy az oroszok jelen pillanatban képesek-e elég gázt termelni. A Gazprom eh, termelése stagnált. Már vagy 8 éves stagnál. És ezt eh, láthatjuk úgy, eh, mint annak közvetlen következményét, hogy az céget politizálják. Szeberin úr, Köszönöm szépen, elnök úr, nem fogom megismételni a megjegyzéseket, amelyeket a kollégák elmondtak, én osztom a véleményüket, csak egy rövid megjegyzésem lenne. Elmondanám, hogy a források tényleg nagyon érzékeny területeken vannak. Nem tudom, hogy nem kellene-e ezt máshogy mm, tekinteni, mely szerint azok a területek, ahol források vannak, azek érzékenyé válnak. Tehát pontosan azért válnak érzékenyé, mert hogy ezen a területen a termelés folyik. Riley úrnak és Monaghan úrnak szeretnék két kérdést föltenni. Először is, úgy gondolják-e, mint szakértők, hogy az Európai Unió hasznos, hatékony, valódi energia külpolitikát folytathat-e energia belpolitika nélkül. Ön említette, Monaghan úr, a diversifikációs szolidaritás problémáját, konfliktusát. Ezt a konfliktust megoldhatjuk-e, nem csak úgy oldhatjuk e meg, hogy valódi energiapolitikát folytatunk. És nem csak, hogy, nem csak erkölcsileg érezzük úgy, hogy szolidárisnak kell lennünk. Másodszor sok orosz képviselő azt mondta, hogy